a mai ülésünkön ma délután szavazni is fogunk, de még a szavazás előtt a napirendünk 14-es pontját megvitatjuk. Ez pedig a transeurópai energiainfrastruktúrák, és előadónk Korajra de Campos úr, úgyhogy meg is adom neki gyorsan a szót, parancsoljon. tardes a todos. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Előjáróban mindjárt köszönetet mondok az árnyék előadóknak a jó együttműködésért. Ezen túlmenően köszönetet mondok még a bizottságnak, az Európai Bizottságnak is az együttműködésért. És köszönöm szépen a tanácsnak is, hiszen az informális energia tanácson jelen lehettünk elmúlt héten Kopenhágában. Vagyis el kell, hogy mondjam, európai szinten lépni kell az energiaterületen, ugyanis az energiapolitika nagyobb nyitást követel, mint ahova máig eljutottunk. Három fő célt kell megemlíteni az energiaterületen. Az energiaellátás biztonsága, az innováció a költségek csökkentéséhez és a fenntarthatóság biztosítása, a megújuló energiaforrások támogatása. Összességében tehát mi a helyzet? A javaslatunkban az Európai Bizottság javaslatát, Mit mondtam, összességében támogatni tudjuk. Úgy gondoljuk, hogy helyes irányba indult el ez a javaslat. Arról van szó, hogy akadályokat csökkenteni, le kell lépíteni, infrastruktúrákat kell kiépíteni, hogy határokon átnyúló hálózatokat tudjunk üzemeltetni. Persze magán beruházásról is szó van, a foglalkoztatás erősítéséről, és összességében meg kell állapodni a tanácssal, amit mindenképpen kívánatosnak tartunk. Ezt majd részleteiben látjuk a későbbiekben. Nézzük meg a módosítókat. A módosító indítványaink célja az, hogy az európai szintű hálózat erősödjön, hogy hatékonyabb eszközrendszer álljon rendelkezésünkre az infrastruktúra használatához. Arról van szó, hogy a hálózatüzemeltetők működjenek szorosabban együtt annak érdekében, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Aztán vannak közös érdekeltségű projektek, vannak regionális csoportok is. Ezeket még ki is bővítettük az utóbbi időben, hogy mások is részesülhessenek az előnyökből. A lényeg az, hogy összekössük az egyes területeket, a döntéshozatali folyamatot pedig fel kell gyorsítani és meg kell könnyíteni. A regionális csoportok kapcsán a bizottságnak és a tanácsnak is szerepe van. Mi azt javasoltuk, hogy a szabályozó hatóság kapjon több lehetőséget eh, az ACER vonatkozásában, hogy megfelelő bottom-up eh, megközelítést lehessen alkalmazni a hálózati beruházásoknál, és egy top-down perspektívát eh, is figyelembe lehessen venni európai érdekekként a döntéseket, a közös döntéseket meg kell hozni egy adott határidőig, majd akkor, hogyha hatályba lépett a rendelet, aztán persze a sürgősség, az infrastruktúra erősítése, illetőleg a transzparencia, az átláthatóság elősegítése a folyamat döntéshozatali folyamatok során. Aztán a kiválasztási kritériumok vannak úgynevezett energiaszigetek. A projektek kiválasztását meg kell könnyíteni egy költséghaszon elemzés útján, és egyértelmű világos kritériumokat kell itt alkalmazni. Nem fordulhat elő, hogy egyetlen tagállam ilyet egy közös projektet nem lehet megvalósítani. Egyébként, amikor ezt az elmúlt időszakban sikerült megoldani, akkor jó eredményre is jutottunk. Most pedig nézzük meg az egyes javaslatok engedélyezését. Egy egy ablakos rendszert kéne kialakítani, emellett tesszük le a varast. A három éves határidőt pedig be kell tartani, és ki kell tartani nekünk emellett, hiszen ez egy pozitív ösztönzőt jelenthet hogyha az egyablakos rendszert akarjuk bevezetni. És megfelelő hatósági jelentésrendszert kell kialakítani, a projekteket kívánjuk támogatni ezzel is. Aztán meg kell nézni az együttműködést a különböző országból származó üzemeltetők között, a konzorciumok és az úgynevezett first moverek szerepét is rögzíteni kell. Nem szabad, hogy ezek hátrányba kerüljenek. Csak azt szankcionáljuk, aki nem lép, amikor cselekvésnek jött el az ideje. Hogy ilyen innen, in, interkonnekciókat, köztes kapcsolatokat alakítsunk ki. Aztán felelősséget kell vállalni a regionális csoportokban, közös beruházásokról is beszélünk itt harmadik felekkel. A bizottság egyébként elmondta, hogy megfelelő közbeszerzést kell alkalmazni a gyors alternatíva érdekében. Az intézményi keretre nézve is van egy javaslat, egy koordinációs központ. Lehet, hogy új Operation System Coordination a neve ennek a célja, E, a cél pedig itt az, hogy áramszünet esetén a hálózat biztonságát garantálni lehessen, hiszen e, azt látni kell, hogy minél összetettebb egy hálózat, annál valószínűbb egy nagyobb mértékű áramszünet. E, tehát ezzel a, erre a lépésre szükség van a hálózat hatékony és biztonságos használata érdekében. Nem új dolgok ezek valójában, mi csak azt szeretnénk, hogy a távvezeték hálózat üzemeltetők tényleg hatékonyan tudjak dolgozni. Ami pedig a közfinanszírozást illeti, nagyon fontos, hogy a versenytorzulást megelőzzük és elkerüljük, hiszen minden más pénz pazarlást jelent, és olyan projekteket nem szabad elkezdeni, amelyek nem fenntarthatóak a jövőben szeretnénk projekteket végrehajtani, és a tagállamokkal közösen, hogyha ez közös érdeket jelent, vagy jelöl meg számunkra, hát ehhez természetesen nagyon szorosan kell együttműködni, a határidőket be kell tartani, hiszen az eddigi haladásról beszélnünk kell, de az mindenképpen igaz, hogy túl lassú volt nemzeti szinten próbálják maguknál tartani a hatásköröket, és ilyen szinten próbálják javítani a javaslatokat is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű tárgyalásoknál az Európai Parlament mindig jelen legyen, egy hangon szólaljon meg, és az Európai Bizottsággal együtt működve törekedni kell arra, hogy legyen egy egységes európai energiapiac, hiszen ez szolgálja Európa érdekeit összességében, és ne csak ott lépjünk fel, ahol már eleve régebben kialakult egy ilyen együttműködés. Köszönöm szépen a munkát egyébként az árnyék előadóknak, és abban bízom, hogy a jó együttműködés továbbra is fennmarad. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki segített nekünk. Köszönöm szépen. Most következnek az árnyék előadók, és Szaudárkász kollégával fogjuk kezdeni a sort. Köszönöm szépen, elnök asszony. First of all, I, I would like uh, to congratulate. Először is szeretnék gratulálni előadónknak, mert tényleg nagyon ambíciózus jelentést készített. Azért mondom ezt, mert jó magam, és hát ahogy az előadó is ugye most elmondta itt a véleményét, az általános véleményét, mi valamennyien úgy tekintünk erre a bizottsági rendeleti javaslatra, ami nagyon időszerű és jó tervezet is. Úgyhogy még egyszer tényleg szeretnék az előadónak gratulálni, hogy tényleg vette a bátorságot, és nagyon ambiciózusan járt el Támogatom tehát a, ezt a megközelítést, a fő vonalakat, a fő stratégiát, azt a megközelítést, hogy a közösségi álláspontot, a közösségi pozíciókat erősítsük ebben a nagyon fontos rendeletben. Nem szeretnék elismételni semmit abból, ami már elhangzott, nem is kívánok versenyre kelni senkivel, abban, hogy most itt kiemeljem, hogy a rendelet melyik aspektusait becsülöm nagyra, illetve a milyen módosítókat értékelek, tényleg nagyon sok módosító is született. Én általánosságban azt szerettem volna elmondani, hogy a főbb gondolatmenetet azt támogatom, és ezzel egyetértek, és inkább a sok dicséret helyett kitérnék néhány olyan pontra, amelyet meg kell, hogy vitassunk részletesen a jövőben és ahol kompromisszumot kell, hogy majd kössünk a parlamenten belül is, és persze számítok arra, hogy igen, élénk eszmecserét fogunk folytatni majd a parlament és a tanács között is. Nos, először is hadd mondjam, hogy a problémák nem stratégiai vagy általános problémák, hanem részletekre vonatkoznak, részletekre és eljárásokra. eljárásokra. A legfontosabb eljárás az, az a projektek, a közös érdekű projektek azonosítása. Tehát hogyan azonosítjuk be ezeket a projekteket. Az előadónk mondjuk nem mondanám azt, hogy megváltoztat ezt a folyamatot, de egy kicsit átfogalmazta a szöveget, és van, amit támogatok ebben a megközelítésben, de hát azért vannak itt véleménykülönbségek. Vannak itt fontos részletek, amelyekről beszélni kell, és ebből a Ezekből ugye az egyik, tehát ahogy mondtam, a közös érdekű projektek azonosítása. Ez a folyamat, nem szabad róla megfeledkezni, egy kiválasztási folyamat. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezeket a projekteket rangsorolnánk a közöttük levő különbségek alapján, mint hogyha ezeket már eleve kiválasztották volna. Nem erről van szó. De én láttam ilyen erre vonatkozó javaslatokat a módosító indítványokban, amelyek szerintem e felé indulnának el, egyfajta klasztereket hoznának rész, létre, regionális csoportok alapján, regionális kategorizálás alapján, vagy egyéb kategorizálás alapján, de én szerintem ez nem jó megoldás. Maradni kellene a bizottság eredeti javaslatához, hogy legyen meg ez a kiválasztási folyamat, ahol a közös érdekű projekteket kiválasztjuk. És aztán majd utána még meg tudjuk nézni, hogy a megfogalmazást hogyan tudjuk egy kicsit átalakítani, hogy a lehető legátláthatóbb legyen és a legvilágosabb legyen. Aztán van még valami, amit nem támogatok, hát itt lehet, hogy csak egyesek szerint csak a megfogalmazásról van szó, de hát az, hogy az energia és az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat említi a szöveg. Ugye más helyeken, más helyeken említi, nem a az újrafelhasználásnál ugye mindenki mondja, ismételgeti az Európa 2020-as stratégiának a céljait, és így tovább, és így tovább. De hát amikor a kiválasztási folyamatba beemelik ugyanezt a megfogalmazást, akkor az félreértelmezhető. Tehát a közös érdekű projektek kiválasztási folyamata túlságosan alacsony szint ahhoz, hogy újra beemeljük ezt az egészet. Az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság és így tovább mind nagyon szép és jó, ezt elégszer ismételjük, de kerüljük el azt, hogy ezt beemeljük a PCI kiválasztási folyamatba. És ezen kívül mit is mondanék még? Talán ez az utolsó felvetésem, elnök asszony. A regionális csoportok meghatározása. Ez is egy fontos kérdés. Azt javaslom, hogy legyünk nagyon óvatosak, amikor ezeket a regionális csoportokat bővíteni próbáljuk. Hát ugye vannak olyan javaslatok, hogy talán más jogszabályban lehetne ezt szabályozni, és így tovább. A termelők, a felhasználók lehető legszélesebb körű bevonása, hogy a folyamat átlátható legyen, hogy mindenki hang- hallathassa a hangját, meg legyen a konzultáció, és így tovább. Ez rendben van, de vigyázzunk, hogy ezeket a területi csoportokat ne bővítsük ki túlságosan. Tehát maradjunk a bizottság eredeti javaslatánál. Azt hiszem, kezdetnek ezek a megjegyzések elegendőek. Köszönöm szépen, kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási idejét, mert egyébként nem tudjuk tartani a programunkat. Most Balern kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a raportőrnek gratulálni. Uh, összességében uh, támogatom ezt a javaslatot. Nekem van egy uh, érdekem, érdekeltségem, mert én vagyok a CEF-nek a raportőre, Eh, volt egy meghallgatás ma délelőtt, eh, amely engem meggyőzött arról, hogy eh, egy nagy EU gépezetről van szó. Ez egy forradalmi eszköz sok szempontból, eljárás jogilag, igazgatásilag, pénzügyileg komoly kihívásokkal jár, amelyek minden érdekeltet érintenek. Az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy megpróbálj, hogy megakadályozzuk és elkerüljük a beavatkozást a piaci folyamatokba különös tekintettel az olyan területeken, mint a telekom és az energiaszektor. Az egyik prioritás eh, számomra az, hogy amikor a projekteket értékelik, akkor a legfontosabb kritérium az kell, hogy legyen, hogy a versenyhez, illetve a piac integrációjához hozzájáruljanak, eh, elkerüljék a piaci torzulásokat, amelyek eh, ennek a szempontrendszernek nem felelnek, meg azok ne kapjanak tárgyalást. A koridorokhoz eh, eh, szükséges a nemzeti infrastruktúrákat eh, is fejleszteni a különböző kapcsolatok miatt. Az időkorlátozás rendkívül ambiciózus, ami a javaslatban szerepel, és ezért is kell áramvonalasítani a nemzeti igazgatási eljárásokat és rendszereket. Van egy-két technikai jellegű észrevételem a jelentéssel kapcsolatban. A közérdeklődésre számot tartó projektek kiválasztásának folyamata az egyik legfontosabb vitapont. És miközben én üdvözlöm azt, hogy a raportőr a rigid PCI kiválasztási folyamatot megnyitja, azt gondolom, hogy további lépésekre van szükség, átláthatóságra és hatékonyságra. Az, hogy a TSO-k ilyen prominens szerepet kaptak, az átviteli rendszerek, ez megint csak megkérdőjelezhető. A projekt gazdái és a grid felhasználók szerintem szerepet kell, hogy kapjanak a regionális csoportokban, mert ismerik a helyi piacot, éveken keresztül ott szerepeltek, és ismerik a költséghatékonysági tényezőket is. Abszurd dolog, hogy az átviteli vezetékek a jelenlegi szabályban nem lehetnek a listán, hogyha a TSO-k azokat nem támogatják a tisztázásokat is üdvözlöm, mert a kiválasztási folyamatot hatékonyabbá és átláthatóbbá teszik. Ugyanakkor a regionális csoportok vezetősége továbbra is egy fekete doboznak minősíthető. Nem tudom, hogy ez hogyan fog működni, hogyan lesznek eh, a döntések meghozva egy ilyen csoportban, és azt gondolom, hogy ezt jobban meg kell értenünk. A más, egy másik dolog a PCI listák a CBA metodológia meghatározására szabott időkeretek szerintem nem fenntarthatóak, mert ebben az esetben a projektek azért nem kerülnek be a listára, mert túl rövidek a különböző határidők. A július 13-ai határidő például különösen szűknek tűnik. A bizottság már elkezdte a munkát, noha a javaslatot még nem fogadták el. Jó lenne egy alternatív folyamatot is kitalálni, amelynek részén a kiszorult projektek mégis be kerülhetnének a listára. Hogyha prioritást akarunk adni a diversifikációnak és a, az ellátás biztonságnak, akkor azt gondolom, hogy az energiatárolást is konkrétabban be kellene venni a rendeletbe. Ezen kívül lesznek még eh, módosítási javaslataim, de majd a raportőrrel bilaterálisan ezeket rendezzük. Mr. Jadot. Köszönöm szépen, Zsado úr következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek eh, a nagyszerű munkáját, és azt a koordinációt is, amit eh, fenntartott az árnyék előadókkal. Ehm, mi úgy gondoljuk, hogy eh, egy csomó jó dolog van ebben a jelentésben, eh, például az, hogy eh, az intelligens hálózatokra koncentráltunk, ehm, és fontos az is, hogy rámutattunk az energiahatékonyság tétjére, ami szerintünk nagyon fontos. Ezt támogatjuk a raportőrnek az erőfeszítéseit, eh, érdekes javaslatokat tett, eh, további európai perspektívát akar eh, adni a különböző projekteknek. Két dologhoz ragaszkodnánk. Az egyik az elektromos áram infrastruktúra, amelyet a projektek hierarchiájába magasra kell eh, helyezni. Itt eh, az elektromos áramnak a, a, a fontosságára mutatunk rá. A szövegben jelenleg olyan részek is vannak, amelyek eh, nem felelnek meg annak a célkitűzésnek, amely szerint a belső piac integrálása, az ellátásbiztonság a főbb célkitűzések. A CCS ebből a szempontból a CCS ebből a szempontból nem felel meg az elvárásainknak, mert kereskedelmi fázisban még nem jutott, egész egyszerűen még tesztelési fázisban van. Tehát ebben az értelemben a figyelmet és a pénzeket elterelné más dolgokról. A következő tétel, amiről beszélnék, az a kiválasztási, a projektek kiválasztásának átláthatósága. Eh, Valen asszony is mondta, hogy a regionális csoportok eh, kibővítése eh, fontos lenne. Nyilvánvaló a fogyasztókra gondolunk elsősorban, illetve azokra az érdekeltekre, akik a folyamat egyes szakaszaiban belefolynak ebbe a folyamatba hogyha a gyorsaság számít, az infrastruktúrák létrehozásának gyorsasága, akkor az átláthatóság érdekében a legtöbb szereplőt be kell vonni, annak érdekében is, hogy a társadalmi elfogadottsága a projekteknek magas legyen. Emellett a költséghatékonyság és cost-benefit elemzések Átláthatóságára kell még odafigyelnünk. E, e, egy 2050-ig tartó e, energetikai menetrendünk van, amelynek van egy részszakasza 2020-ig, amelyek nem csak energetikai célokat tartalmaznak. nyilvánvaló, hogy nem látunk ellentmondást a környezetvédelmi és az energetikai szempontok között, nem látunk ellentmondást az átláthatóság és a hatékonyság között, tehát azt gondolom, hogy a nyilvános konzultációk, a környezetvédelmi hatós tanulványok koherensebbé tennék ezt az egész folyamatot. Mindent megtenni három év alatt, nos, ezt előírni egy kicsit kontraproduktív lehet, mert előfordulhat, hogy három év nem elégséges egy projekt teljes kibontására. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Szóza Wagner kolléga következik. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen. Mint az előttem szóló kollégák, én is gratulálni szeretnék, hiszen kiváló munkát végzett, úgy gondolom, és mindent figyelembe vett, amit az árnyék előadók szerettek volna szerepeltetni. Egy néhány dolgot szeretnék csupán megemlíteni, ezek már részben el is hangzottak, és egy néhány pontot felvetnék a raportőr számára, amelyek nekem nagyon fontosnak tűnnek. Mindenek előtt arról van szó, hogy európai alapokon történő tervezést erősíteni kell. Az energia infrastruktúra tervezésével komoly gondjaink voltak mindeddig, és a jövőben arra kell törekedni, hogy ezek már nem erüljenek fel. Túl kell lépni az infrastruktúrák nemzeti fejlesztésén, kizárólagos nemzeti fejlesztésén. Ez azt is jelenti, hogy nemzeti érdekeken is időnként túl kell lépni, és egy olyan szabályzást kell kialakítani, amely tényleg az európai érdekeket képviseli. Ezért az európai intézményeket kéne erősíteni, véleményünk szerint mindenek előtt az Európai Bizottságot ezen a területen. Ami a regionális csoportokat illeti, szeretnék egy néhány pontot tisztázni, vagy a szövegben, amely eddig nem egészen egyértelmű. Itt a regionális csoportok eljárásáról van szó, milyen szabályok szerint működjenek, ezt tisztázni kell, pontosabban szólva milyen legyen a döntéshozatal ezekben a csoportokban. Ez rendkívül fontos a projektek kiválasztásánál, hogy ezeket a kérdéseket tisztázunk, és pillanatnyilag még úgy érzem, hogy ebben nem jutottunk kellően előre. Negyedik pontként szeretném még megjegyezni, arról is szó van, hogy azok az infrastruktúrák, amelyeknek nincsen határokon átnyúló jelentőségük, azért ezekre is figyelni kell, hiszen az európai hálózat szempontjából ezek is fontosak, hiszen az energiapiacok integrációjára is törekszünk. Ezért nem szabad projekteket diszkriminálni, hogyha egyetlen országban vannak csak ezek ne, az európai érdek nem csak az, amelyik a határokon átnyúló érdek, hanem világosá kell tenni. Vannak nemzeti projektek, amelyek nem határokon átnyúlóak, és mégis európai jelentőségűek. Ötödik pontban azt mondom, hogy a koherenciára törekedni kell az energiainfrastruktúra politika és az egyéb politika között, hiszen az európai intézmények számos más területen is olyan politikát folytatnak, amelyre kihatással van. Az előttem szólók részben már említették. Azt gondolom, hogy egy koherenciát kell kialakítani például a klímapolitikával, az energiapolitikával, a közlekedéspolitikával, az iparpolitikával. Ezek mind olyan pontok, amelyek szorosan összefüggenek velünk, és erre szükség van, hogyha egy átfogó víziót kívánunk kialakítani, és együtt kívánunk haladni, a tényleges európai célok elérése érdekében. Ugyanígy el kell, hogy mondjam, fontos az is, hogy a legjobb infrastruktúra az, amelyet nem kell kiépíteni, vagyis az energiahatékonyság, mint téma rendkívül fontos. Végül szeretném még elmondani, hogy az engedélyezési eljárásoknál egy kicsit bonyolult, összetett, az én elképzelésem a három évet szerintem le lehet vinni két évre, erre legalábbis kísérletet kéne tenni, és a polgárok bevonását erősíteni kell. Köszönöm, Győk úr, következik. Elnök asszony, hadd kezdjem én is azzal, amivel kollégáim, hadd gratuláljak a jelentéstevőnek, az amúgy kiegyensúlyozott és jó minőségű bizottsági tervezetet sikerült javítania, és ez elismerésre méltó teljesítmény. A jelentés tartalmával kapcsolatban három megjegyzést szeretnék tenni, két rövidebbet és egy picit talán hosszabbat. Az első megjegyzésem, egyetértek a jelentéstevével az, abban, hogy nulladik lépésként a meglévő infrastruktúra jobb kihasználtságára kell törekednünk, és csak ezután az új infrastruktúrát fejlesztenünk. Van teendőnk ugyanis bőven az uniós jogszabályok implementációja területén, ez elősegítené a meglévő hálózatok jobb kihasználtságát, és talán feleslegessé tenne néhány költséges fejlesztést. Ezzel erőforrást és pénzt spórolhatnánk meg. Olyan dolog ez, amit minden esetben, amikor új infrastruktúráról beszélünk, akkor el kell mondanunk különös tekintettel, akkor, amikor válságban van az Európai Unió. Második megjegyzésem, Támogatom azt a bizottság és a jelentéstevő által is felvázolt vonalat, hogy az értékelési kritériumokkal és költség-haszon elemzésekkel kapcsolatosan egységes szempont érvényesüljön. Ez garantálhatja azt, hogy ténylegesen az egységes energiapiac tekintetében legszükségesebb beruházások kerüljenek a kiemelt uniós beruházási státuszba. És végül a harmadik eh, megjegyzésem talán egy kicsit eh, hosszabban, ahogy ezt az ilyen kicsit eh, komplikáltabb jelentések esetében megszoktuk, az ördög a részletekben rejlik, most sincsen ez másképp. Eh, itt a problémát én ott látom, ahol egyébként a kollégáim közül is eh, többen jelezték aggodalmukat. A tíz éves hálózatfejlesztési terv és a regionális csoportok eh, viszonyával, kapcsolódásával összefüggésben. A bizottság eredeti fogalmazása ezen a területen meglehetősen ellentmondásos. A harmadik cikk hetedik pontjában a bizottság ugyanis azt javasolja, hogy azok a regionális csoportok által javasolt beruházások, amelyek kiemelt uniós beruházási státuszt nyertek, utólag kerüljenek be a tíz éves hálózatfejlesztési tervbe. A harmadik mellékletben azonban ennek éppen az ellenkezőjét lehet olvasni, azaz, hogy kiemelt uniós beruházási státuszt csak az a beruházás kaphat, amely már előzőleg a legutóbbi tíz éves hálózatfejlesztési tervnek részét képezte. Az első kérdésem tehát a bizottsághoz szól. Örülnék, hogyha tisztázná ezt az ellentmondást a szövegben. A jelentéstevő módosító indítványai ugyanakkor segítenek és részben fel is oldják az ellentmondást. Ezzel itt azt gondolom, hogy további teendőre van szükség. Véleményem szerint az első verzió a helyes értelmezés, vagyis a regionális csoportok jó részt bármilyen projektet javasolhassanak. Ekkor viszont fölmerül az a kérdés, hogy ki és mikor végezné el ezekre a projektekre a költség-haszon elemzéseket. Annál is inkább igaz ez, mert amennyiben a harmadik melléklet állítása lenne az igaz, vagyis a második, a regionális csoportok kizárólag a 10 éves hálózatfejlesztési tervben szereplő beruházások közül tehetnének javaslatot, és ekkor éppen az újítása az infrastruktúra csomagnak veszítene erejéből, vagyis a regionális kezdeményezések válnának jelentéktelenné. Azt javaslom tehát, hogy a bizottság segítségével, a jelentéstevével és később módosító indítványokkal tisztázzuk ezt az ellentmondást. Köszönöm szépen, elnök asszony! Grazie, Madame Van Brent. Van Brent asszony. Dank u, voorzitter. Um, ik wil mij graag aansluiten. szépen. Mindenek előtt a gratulációk sorához csatlakozom és ehhez fűznék még néhány dolgot hozzá, amit az árnyék előadók mondtak. Ez egy nagyon fontos téma, ez teljesen világos. Itt Európában megpróbálunk egy tényleges európai energiapolitikát strukturálni. Egy pontot szeretnék felvetni különösképpen. Az energiapolitikában az állam mindig fontos szerepet játszik. Jelen esetben az európai hatóságokról beszélünk, ha mindent a piacra bízunk, bármennyire is fontos a piac, bármennyire is segíteni tud a piac, főleg ami a árak alakítását illeti, de ha mindent a piacra bízunk, akkor az állam központi szabályozó szerepét figyelmen kívül hagyjuk. Az első pont, amiről Zsádó kolléga már beszélt, mi hosszú távú célokat határozunk meg 2000 50-ig tartó célokról van szó, itt nem csak az autarkiáról, az önellátásról van szó, hanem eh, a megújuló energiák előtérbe helyezéséről is, és ez csak akkor lehetséges, ha ehhez megfelelő hálózatot is képítünk. 200 milliárdról beszélt a bizottság, plusz 70 milliárd a gáznál. Látok némi lobby tevékenységet az elmúlt időszakban a gáz területén. Nyilvánvalóan a gáz fontos része az energiamixünknek, de alapvetően az a fontos, hogy az áramellátásnál orientálódjunk a megújuló erőforrások felé. Az a helyzet, hogy persze most még olyan projektek vannak, amelyek rövid távon nem rentábilisak, mert a piaci kritériumok egyelőre nem tesznek eleget, de 2030-2040-re igenis nyereségesen működtethetők. Aztán vannak nagy infrastruktúrális projektek, amelyek európai támogatást követelnek és érdemelnek. Ez teljesen egyértelmű és fontos, de látni kell azt is, hogy az energiaellátás a helyi projektek függvénye is, hiszen az elosztásnál éppen a megújuló energia esetében a helyi termelés előnyös lehet. Reméljük, hogy ha ezt figyelembe tudjuk venni, akkor helyes irányba indulunk el, de a jelentés készítő nagyon jól dolgozott, és nagy bizalommal vagyok iránta. Delgasztió asszony, köszönöm. Elnök asszony, Biztos, hogy nem én leszek az utolsó, aki gratulál a raportőrnek. Azt gondolom, hogy tényleg kiegyensúlyozott szöveget készített. És úgy gondolom, hogy nagyon profi módon fogalmazta meg a mondani valóját. Három dologra térnék én ki a saját magam mondandójában bár tudom, hogy kevés időnk van, azt gondolom, hogy elég fontosak ahhoz, hogy mégis foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal. Először is, amellett, hogy megismétlem gratulációmat a raportőr iránt, a 72-es és 73-as módosítók elkészítéséhez külön gratulálok, ami, amelyek közül a 73-as a 13. cikk 2B bekezdésével foglalkozik, benchmarking eljárással a befektetési költségek meghatározásakor különösen egy ilyen határon átnyúló interkonnekciós kapcsolat kiépítésekor. A Gyakran ugyanis, amikor egy ilyen határon átnyúló kapcsolódási pontot akarnak kiépíteni, akkor az egyes országok nagyon különböző javaslatokkal érkeznek, és a kapcsolódásra azért nem kerül sor, mert a két ország nem tud megegyezni. Jó lenne, hogyha lenne egy referencia keret, amely eh, az ilyen projektek eh, befektetési költségeire eh, vonatkozna. Nem csak hasznos lenne egy ilyen megközelítés, hanem számos gyakorlati problémát is megoldana. A regionális csoportok definíciójával is foglalkoznék, mindig nagyon nehéz ilyen regionális csoportok összetételét teljesen támadhatatlan módon meghatározni. Az azonban fontos, hogy a, azok az országok, amelyek egy ilyen regionális csoportba kerülnek, rendelkezzenek azzal a lehetőséggel, hogy a saját projektjeiket legalábbis megfontolás tárgyává tudják tenni. Mondok egy példát. Az észak-déli folyosó a az áramhálózat szempontjából. Két al koridorra lehetne osztani. Az egyik délről a központ irányába menne, vagy ha úgy tetszik, kelet dél, déli, központ déli irányú, és nem pedig a jelenlegi megoldás. azt gondolom, hogy az okos hálózatok ugyanolyan fontosak, mint a hatékony hálózatok. Ezt a definíciót is kicsit szorosabbá kellene vennünk. Milyen kritériumok alapján azonosítjuk az okos hálózatokat? Jó lenne, ha lenne egy rendelet ezekről. különben nem fogjuk tudni kiaknázni ezt a lehetőséget, amely a eh, hatékonyság szempontjából itt eh, megjelenik. Köszönöm, Hollasszony. Én is szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, különösen az egyes módosítót, amely azért fontos, mert emlékeztet bennünket az energiahatékonyságra. A bizottság úgy véli, hogy ha 2020-ig elérjük az 50%-os energiahatékonysági eh, célkitűzést, akkor az 6 milliárd eurós megtakarítást jelent abban az értelemben, hogy ennyi pénzt nem kell elkölteni eh, elosztásra, illetve termelésre. Tehát egyfelől persze költeni kell az infrastruktúrára, másfelől viszont oda kell figyelni, hogy nem, ne költsünk többet, mint amennyit egyébként költenénk. Tehát ezért is üdvözlöm az első módosítóban az utalást az energiahatékonyságra. Ami a befektetések egyensú, kiegyensúlyozását illeti gáz, elektromos áram vonatkozásában, illetve ezek arányaiban, azt gondolom, hogy itt stratégiai gondolkodásra van szükség. A széndiokszid mentesítés azt jelenti, hogy új módszerekre fogunk hagyatkozni fűtésre és fűtésben és közlekedésre is. Ezekre kellene talán több pénzt fordítani. Nekem a CSS-sel nincsen semmi problémám, mert a CCS-sel, bocsánat, mert azt gondolom, hogy az ipari alkalmazása reményteljes lehet, de a fő kérdés az, hogy 2020 előtt mit tudunk csinálni. Márpedig a CCS az még csak projektfázisban van, és ténykérdés, hogy kereskedelmi méretekben 2020-ig a CCS nem fog tudni beindulni, tehát ebben a javaslatban nem igazán látom a helyét. Ami a konzultációs folyamatot illeti, fontos, hogy ez technológiailag semleges legyen. Azért vannak az infrastruktúrás projektekben és azok jóváhagyásában nagy késedelmek, mert egyes emberek kipécéznek egyes aspektusokat, és azokat támadják, például a magas, magasan kifeszített kábeleket. Hogyha ezt az egészet teljességében lehetne eh, tárgyalni és megismerni, akkor a jóváhagyása és az elfogadottsága is nagyobb lenne. Eh, az, a részleges eh, föl, földalávitel növelheti a, ugyan az elfogadottságát a, a, a terméknek. Illetve költségekkel jár, de meggyorsítja a projekt elfogadását, és ebben az értelemben a társadalmi haszna, például a megújuló erőforrások becsatolásával abba az irányba vezethet, hogy adott esetben eh, a költség haszonelemzésekben ezt eh, vegyük figyelembe, tehát egy technológiailag eh, semleges megközelítésre van szükség a CBA-kban is, és a szakmás, más, folyamat más szakaszaiban is. Vidal Quadras kolléga, köszönöm szépen. Ez, ezt a jelentést kollega Campos kollégának köszönhetjük, és abból a megközelítésből indul ki, amelyet itt szerintem valamennyien osztunk a szakbizottságon belül. A központi gondolata ennek a megközelítésnek az, hogy egy európai energia belső piac nem lehetséges a fizikai infrastruktúra kialakítása nélkül. Ezen egyértelmű igazságot figyelembe véve úgy gondolom, hogy a kollégánk egy európai irányba halad, ezért gratulációkhoz tudok, a gratulációkhoz tudok csatlakozni, amelyeket hallottunk. Voltak erőfeszítéseink az elmúlt években is annak érdekében, hogy elérjük a belső piacot az energiaterületen, de mindig vannak olyan kormányok, amelyek eh, és olyan ágazatok, amelyek nem kívánnak ebben részt venni, és megpróbálnak menekülni. Ezért egy újabb lépést teszünk abba az irányba, amit a legtöbben a szakbizottságból támogatnak. Egy néhány aspektust szeretnék kiemelni Először is arról van szó, hogy eljárást kell kialakítani arra az esetre, hogyha egy tagállam egy közös érdekű projekttel szembe megy a saját területén. Nem lehet megengedni, hogy emiatt elbukjon egy ilyen projekt. Egyéb iránt eh, arról is szó van, hogy különböző mutatókat kell kialakítani a különböző tagállamokban végrehajtandó beruházásokhoz, amelyekkel mérni tudjuk a költségeket. Ez nagyobb átláthatóságot jelent a kiválasztás során, és arra kell figyelni, hogy senki se jusson előre ravaszkodással. Ami a regionális csoportokat illeti, ez is egy fontos téma. A szükség van arra, hogy már meghatározott projekteket hajtsunk végre, és ehhez kell a regionális csoportok támogatása például a projekt hálózatok esetében. Végül pedig külön szeretném kiemelni, hogy az előadó a két irányú forgalmat hangsúlyozta. Ezek olyan aspektusok, amelyek feltétlen részét képezik az infrastruktúránknak, hogyha törekszünk az egységes piac megvalósítására, és az energia szigeteket is figyelembe kell venni, ezeket is be kell vonni az ilyen irányú gondolkodásba. Nyilván van mindig egy-két javítani való is, de ami az áramtárolás lehetőségét illeti például szivattyos tárolóművekben, ezt ne a hálózat üzemeltető közrendeljük hozzá. De Campos kollégának köszönöm az eddigi munkát, és biztos vagyok abban, hogy a folyamat végén nagy előrelépést tettünk. Köszönöm szépen, Ramon kolléga. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen. Theresa Riera nevében szólok most hozzá. Akkor Antonio Correa jelentését tekintve el kell, hogy mondjam, hogy kiváló munkát végzett. Sokkal többet ebbe az irányba nem is mondok, mert el vörösödik még, hogyha nagyon dicsérem. De a tagállamok közötti infrastruktúra fejlesztés helyzetéről nagyon jól beszél, hiszen tudjuk, hogy ez egy komoly gátat jelent, nem csak az ellátás biztonság szempontjából, hanem az európai energia, egy, egységes energiapiac kialakítása szempontjából is. Éppen ha a napjaink válságát nézem meg, elmondhatjuk, nagyon nehéz és egyre nehezebb beruházási döntéseket meghozni, nagyon komoly költségek merülnek fel a szabályozott infrastruktúrák esetében, és ezeket a költségeket az Európai Unió fogyasztói viselik. Ebből az összefüggésből kiindulva el kell, hogy mondjam, hogy azok a költségek, amelyekről a reportőr beszél, mindenképpen megtárgyalandók, ezeket figyelembe kell venni, és a gondolkodás eredményeként kell az újfajta megközelítést alkalmazni a gazdaság és a fogyasztók érdekeit egyaránt védeni kell, és ez éppen a mi szakbizottságunkban külön szereppel bír, külön jelentőséggel bír. Még egy pontot szeretnék felvetni. Itt arról van szó, hogy az áram folyosókat fel kell darabolni, fel kell osztani. A jelenlegi bizottsági javaslatban olyan szabályok szerepelnek, amelyek a folyosók üzemeltetését megnehezíthetik. Szükség van a regionális áramkezdeményezés struktúráira, és itt megszereztük a szükséges tapasztalatokat is. Köszönöm, utolsó hozzászólónk lesz Turmes úr. Merci beaucoup. Euh, köszönöm, és köszönöm a raportőrnek én egyébként jelenleg a CEF ügyön dolgozom, és említették is itt egyesek, hogy az elektromos áramhálózatoknak adnak prioritást a, a finanszírozásban. Valószínűleg ez azért van, mert a gázra már költöttek elég pénzt, ott kevesebb beruházásra van szükség. A másik aspektus az az, hogy mit teszünk azokkal a, az infrastruktúra projektekkel, amelyek eddig szénalapú áramot, illetve energiát termeltek, és bejöttek az e-, Európai Unióba ezek a, az energiaellátási formák, Ukrajna, Oroszország, Szerbia, Tunézia te, olyan tervekkel rendelkeznek, amelyek kábelen keresztül történ az átvitel Európában, és ők pedig, ezek az országok nincsenek benne az ETS rendszerbe, ez pedig verseny szempontból az üzemeltetők számára versenyhátrányt jelent, hogyha ezt engedélyezzük. Azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk, mert 10 millió megavattal több jelenhet meg az európai piacon. Egy olyan megoldást kell kitalálnunk, amely eh, figyelembe veszi ezt az elektromos eh, energiát is. Van egy kérdésem az Európai Bizottsághoz is, hogyha egy eh, összekapcsolt Európát akarunk favorizálni, akkor akkor megengedhető-e az üzemeltetők közötti olyan kompenzáció, ami jelenleg van. Azt gondolom, hogy itt van egy inkompatibilitás, amely csökkenti a, a költségvetést, és egy olyan időben, amikor azt szeretnénk, hogyha az üzemeltetők egyébként a lehető legszorosabban együttműködnének. Összességében azonban gratulálok a jelentéshez. Grazie. Ora la parola. Köszönöm szépen, most megadom a szót a bizottságnak, Dumon úr. Thank you very much. Um, köszönöm, és köszönöm szépen. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Azokhoz akarok csatlakozni, akik gratulálnak az előadónak a nagyon jó jelentéshez. Örülök annak, hogy meghallgathattam a különböző véleményeket a bizottság tagjaitól és azt gondolom ez rámutat arra, a javaslatunk jelentős támogatást élvez és nagyon jól megértették a célját. Igaz, ez egy forradalmi javaslat, olyan értelemben, hogy első alkalommal alakítottunk ki egy tényleges európai perspektívát az áram és a gáz infrastruktúra területén. Azt gondolom, ez igencsak bátorító felfogás, ami a hatályt illeti. Azt gondolom, hogy természetesen egy sor infrastruktúrát megnézünk, mint például az átviteli hálózatok, a vezetékek, az energiatárolás, a gáztárolás, például, vagy az energiatárolás a szivattyúk segítségével, ez nagyon érzékeny terület egyébként, és érdemes lenne még egyszer megnézni ezt az egészet, mert ez egy versenypiac, komoly verseny folyik ott, és a piac torzulása is előfordulhat ezt fel is vetették itt, tehát bizonyos korlátozásokat figyelembe kéne venni. Egy néhány szót a CCS-ről. Azt gondolom ez egy jó esély, érdemes ezt felmutatni, tényleg szükség van a CO2 kezelésére, és az európai perspektívában ezt figyelembe kell venni, hogy ez a probléma fennáll, ez szerepel a javaslatban is. 2020-ig persze túl sok minden még már nem történhet itt, ami a regionális csoportokat illeti, tényleg nagyon fontos az, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki azok között, akik részt vesznek a regionális csoportokban, és a projekt vezetők, a projektgazdák és a tagállamok bevonására szükség van. Azt gondolom, hogy a szerződés alapján a tagállamok vétót élveznek a infrastruktúrális fejlesztéseket illetően a tagállamok területén természetesen. Tehát el kell fogadniuk, hogy mi történik itt, és hát ez hogy mit kezdünk ezzel, ez egy érdekes vita lesz a tagállamokkal, hogyha egy tagállam nem fogad el egy infrastruktúrális fejlesztést, nem járul hozzá, hogy megpályáztassa a bizottság a projektet. Hát itt ez egy nagyon érdekes felvetés, amit ezzel kapcsolatban mondtak. Azt gondolom, hogy itt megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, ha közös érdekű projektekről van szó. Európai érdekű projektekről beszélek természetesen. Szükség van az átláthatóságra, a döntéshozatali folyamattal kapcsolatos dolgokkal is egyetértünk. Természetesen fontos a régiók szerepe, de én nem fogadhatom, már elmondtam egy néhány dolgot, és láttuk a javaslatban. Az acernak a szerepét is figyelembe kell venni, nem, felejthet, nem téveszthetjük szem elől így természetesen. Itt az észer forrásait pedig biztosítani kell, hiszen ez a tagállamok stabilitása szempontjából is fontos. Természetesen ez nagyon fontos, a CBS, és egy jó javaslat segít abban, hogy ezen a területen lépjünk, ez lehet a kulcsa annak, hogy biztosítsuk, hogy a folyamatot jól elemezzük a regionális folyamat, ö, csoportok szempontjából. Néhány szót szóltunk a hatáskörrel rendelkező 56-os hatóságokról az 56-os módosító, ez természetesen a bizottságnak jelent munkát, és igazából ennek a fontosságról a bizottság nincs teljesen meggyőzve. Aztán a következő pont a koordináló ügynökségekről van szó, a 2-es és a 72-es módosító. Azt gondolom, hogy a rend egyszer jobb harmonizációra jár szükség van, figyelnünk kellene arra is, hogy ne kényszerítsük olyan rendszerbe a szereplőket, amelyet éppen kialakítanak a tapasztalatok alapján. Ezt nyilván nem lehet egyszerűen megkövetelni egy dekrétum útján, itt meg kell győzni a szereplőket, hogy ezt a munkát elvégezzék. A összességében azt tudom mondani, hogy nagyon elégedettek vagyunk a módosítókkal, amelyeket az előadó készített, és mm, nem sokára további módosítók születnek, ezek is, ezekkel is szerintem egyet tudunk érteni, és egy olyan irányba megyünk, amelyet mi szerettünk volna, hogy egy tényleges, egységes európai piacot hozzunk létre. Az versenyképesség, a fenntarthatóság és az ellátás biztonság az a három abszolút cél, amelyet szeretnénk elérni az infrastruktúráinkkal, és ilyen értelemben dolgozunk, és ez összhangban a harmadik belső piaci csomaggal. Grazie. La parola. Köszönöm szépen. Most Kolejra Campos úrnak, az előadónak visszaadom a szót a konklúziókra. Madam Chairman, Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy valamit szeretnék kérdezni, mégpedig azt, hogy mennyi időt kapok. Five minutes. Öt percet. Jó, ez elég lesz. Köszönöm szépen. Tehát akkor köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a az árnyék előadók munkáját is, a kollégák munkáját, és a bizottság képviselőjének is Megköszönöm az ajánlásokat, amelyeket eh, hozzám címeztek. És megköszönöm azt is, ahogy eh, értékelték az én jelentésemet. Külön köszönettel tartozom a konkrét javaslatokért, amelyeket megfogalmaztak. Most pedig eh, megpróbálom a hozzászások sorrendjét követni az összefoglalom, összefoglalomban. A néppárti árnyék előadónkkal kezdem. Tehát én úgy gondolom, hogy talán valami hibát követtem el, ugye a klaszterekről, a projektek kategorizálásáról volt szó a kiválasztási szakaszban, de ezek nem tematikus klaszterek, tehát itt nem azt jelenti, hogy tematikus elkülönítés történik, hanem csak egy listán belüli csoportokról van szó. Szerintem ezzel most így világosra tettem a helyzetet, tehát most már sikerült eloszlatni a, a félreértést. A másik a regionális csoportok megteremtése. A kollégánk véleménye az, hogy jobb lenne visszatérni a bizottság eredeti megfogalmazásához, vagy eredeti javaslatához. Hát ez a klasszikus dilemma, mielőtt állunk hogy hogyan lehet egy döntéshozatali folyamatban a hatékony részvételt biztosítani. Megpróbáltuk kiszélesíteni a regionális csoportok körét, hogy az érdekeltek képviseltetve legyenek, de ettől függetlenül a döntéshozatali folyamatnak hatékonynak kell lenni. Hát talán a módosító indítványokkal majd sikerül valami fajta egyensúlyt teremteni. Voan úr, véleménye szerint szükséges az, hogy óvatosan járjunk el, tehát hogy ne hagyjuk, hogy egyes érdekeltek túlságosan is domináns pozícióra tegyenek szert. De azért ne felejtjük el azt sem, hogy vannak olyan érintettek, amelyek a folyamatnak a motorjai, meg már eleve oda kell erre figyelni. A bizottság hát nem is tudom, lehet, hogy talán úgy végezte a munkáját, mint hogy egy kicsit sietett volna. Hát szerintem a három évet onnantól kell számítani, hogy a jogszabály megszületik, tehát nem lehet ennek a normának a jóváhagyásától függetlenül meghatározni egy dátumot, hogy hát innentől kezdve és kész. Tehát szerintem inkább meg kellene várni az elfogadást és aztán a, a struktúrák, a, az infrastruktúra kellene, hogy a figyelmünk középpontjában álljon, de hát persze nyilván más beavatkozásoknál is így van, hát nyilván az infrastruktúra áll a figyelmünk középpontjában, szükségünk van az elektromos energiára, 2030-ig az előrejelzések szerint az energiafelhasználás, illetve az igény növekedni fog, tehát remélhetőleg a beruházások pozitív hatását majd érezzük is. Még amiről nem feledkezhetünk meg a földgáz fontosságáról, ugyanis eh, gyakorlatilag eh, nagyon fontos szövetségesünk lesz, úgymond a földgáz az elektromos infrastruktúra mellett rugalmasabb eszközről van szó, ami egy kicsit könnyebben rendelkezésünkre áll, és jobb költséghatékonyságot is le- el lehet érni általa. Persze a széndiokszid kibocsátás problémája megmarad, ez a CCS technológiák alkalmazásától még függ, mert ugye még nem elégséges ezeknek a technológiáknak az alkalmazása. Nem tudom így fejből, hogy a bizottság pontosan milyen javaslatokkal állt elő, de hogy ugye hogyan tudjuk az egyes tagállamok az egyes tagállamok tervezésével kapcsolatban, hiszen az egyes tagállamok lépései is befolyásolják az energiapiacot. És aztán elhangzott, hogy mindenképpen konszenzusra kell jutni, tehát hogy enélkül nem lehet előrelépni. Én ezzel egyetértek. Már az elejétől fogva így gondoltuk ezt. Elnök asszony, a víz tárolása, ez az utolsó dolog, amelyről szólni szeretnék. Benyújtottunk egy módosítót a bizottsági javaslathoz, és ez szerint a víztárolásának nem kellene, hogy szerepeljen a közös érdekű projektek között. Szerintünk ez nem helyes, mert itt tárolásról van szó, de olyan tárolásról, amely nem ö, csak az energia, a villamos energia előállítók számára hasznos. Vannak olyan tárolási formák, amelyek a hálózat részét képezik, de ez, ezek természetesen olyan formák, amelyeket nem lehet kizárni. Megköszönöm még egyszer mindenkinek a hozzászólást, igyekszünk jó munkát végezni, a bizottságot is megértjük, és reméljük, hogy elfogadja a módosító indítványainkat, és hogy jó eredményt sikerül együtt elérni. Reméljük, hogy hatékonyan tudunk dolgozni, és koherens módon. Nagyszerű, mondja az elnök asszony, akkor a módosító indítványok határidejét kell még elmondjam. Április 27, csütörtök 12 óra. és a módosítókat a szakbizottság május 30-31-én fogja megvitatni. Köszönöm szépen, és most rátérünk a szavazásra is. Egy picit késésben vagyunk, és ezért gondolom, hogy már mindenki itt van, aki a szavazáson jelen kell, hogy legyen, és remélem mindenkinek itt a szavazókártyája is. Kezdjük először egy kis teszttel, hogy lássuk, hogy működik-e a rendszer. Kérem, hogy mindenki szavazzon hogyha egyetért Correira de Campos úrral. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich wollte... Rübig úr egy pillanatra. Dass wir normalerweise... Köszönöm, elnök asszony. Általában ugye a második napon szavazunk, és általában délelőtt tízkor, most ezzel szakítunk ezzel a hagyományjal? Questa è la consuetudine, e continueremo. Nos, megnyugtathatok mindenkit, így fogunk továbbra is eljárni. Egész egyszerűen nem tudtunk más megoldásra jutni a mai napon, mert délelőtt itt volt a közlekedési szakbizottsággal ez a közös ülés. Nagyon kedvesek voltunk, és lehetővé tettük, hogy délelőtt lebonyolodjon ez a meghallgatás. Egyszerűen nem találtunk volna más dátumot, de maradunk az eredeti szabálynál. Úgyhogy nézzük akkor a teszt eredményét hogy működnek nagyszerű a számok, és rendben vannak, akkor meg is kezdhetjük a szavazásunkat. Az első napi rendi pont Nibler asszony jelentéstervezete a roamingról, tehát kompromisszumos szövegről van szó, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk egyhangulag. Végszavazás ki van mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk egyhangúan. Ez azt jelenti, hogy akkor elektronikusan kell szavaznunk az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Két néppárti képviselővel többünk van, én kihúzom az én kártyámat, akkor már egyel kevesebb. Jó, akkor most megoldódott. Jó, akkor ezt elfogadtuk, 54 igen, szavazat és egy tartózkodás. Gratulálunk Nibler asszonynak ehhez a nagyon jó eredményhez. A következő szavaznivalónk Győrk úr véleménye az első módosító mellett ki van. Ellene tartózkodok, elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hét mellette, ellene, tartózkodás, elnézést, láttam itt valamit közben, mellette van? Tehát ki van a hetes mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 14-es módosító jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mell- két részben szavazunk első rész mellette. Ó, bocsánat, mondja az elnök azt, hogy nem két részben, hanem a szóbeli módosítóval, és ennek van két része. A szóbeli módosítóval együtt szavazunk erről tehát mondja az elnök asszony. A favore. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös, itt megint van egy szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. A hármas bekezdéses szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette tartózkodás ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, ezt viszont név szerint fogjuk, megnyitom a szavazást. Egyet több néppárti képviselő van. Oh Bene. Jó, megoldottuk, lezárom a szavazást. 54 igen és 2 tartózkodás mellett fogadtuk ezt el. Gratulálunk az előadónak. Most akkor Mária Badiai Kusé asszony jelentése következik. Itt uh, szavazás könnyítő javaslat érkezett az árnyék előadók részéről, illetve az előadó részéről, hogy először a négy kompromisszumról szavazzunk. Ez egy újítás, még ilyen kérés nem volt. Tehát, hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor az egyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és négyes mellette, ellene tartózkodást, ezt is elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a hármas módosítóra vissza kell térnünk, ennek csak a második részére. A hármas módosító második része szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, megnyitom. 32 igen, 23 ellenszavazat, egy tartózkodás elfogadtuk, az ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenszavazatokat nem láttam. Jó, ellenőrizzük akkor az ötös módosítót is, megnyitom a szavazást. Stazione chiusa. Lezárom. Hát mindenki mellette volt. Lehet, hogy egy picit korán néztem fel, vagy valahogy a kezek úgy tűntek. 12-es mellette. Kifelejtettem, hogy az elnök asszony a 8-as módosítónak az első részét. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. És akkor most jön a 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás ezt elutasítottuk, és a 28-as következik ellenőriz, jó, ellenőrzést kérnek, melyikről? A 17-es, jó, ellenőrizzük akkor a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ahogy mondtam. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a végszavazást azt név szerint bonyolítjuk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom. 47 igen, 5 nem szavazat és 2 tartózkodás elfogadtuk tehát, és Mária Bedia Kusi kolléga a következő véleménye jön, a 14-es módosító mellett ki van. Ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös. Mert spinto comunque facciamo un check. Hát jó, ellenőrizhetjük a 14-est, én úgy láttam, hogy elutasítottuk.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 37 igen és 16 nem. Hát akkor azt elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás ellene tartózkodás ellenőrizzük ellenőrizzük a 23-ast. Votazione chiusa lezárom. Adottato. Elfogadtuk. a 24 in 24-esről két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, 27-est ellenőrizzük, megnyitom. Mutazione chiusa. Lezárom. 30 igen, 26 nem. Tehát ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 28. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a 8-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító, két része van, az első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Tehát a tízes módosító második részéről volt szó, lezárom a szavazást. 32 igen és 23 nem szavazat, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. És az egyes módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es, de ez okafogyottá válik. Undici. A favore? De mégis szavazunk, 11-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás Hát nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk. És akkor a végszavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom. Bene, votazione chiusa, 54 a favore, 1 contrario, 1 astenuto. 54 igen szavazat, ellen ellenszavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Az utolsó jelentés következik, Kovács úr jelentése. Elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötvenhárom, igen, egy tartózkodás. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Nos, akkor megköszönöm a kollégáknak a munkát, elnézést kérek az esetleges tévedésekért, mindig nagyon igyekszünk, és meresztjük a szemünket, hogy megszámoljuk a szavazatokat. A napirend, napirendünkön a 20-as pont következik, de hogy elnézem, várnunk kell egy kicsit. Due minuti per... Jó, akkor két percet várjunk.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 Visszatérhetünk a munkánkhoz. A napirendünk 20-as pontja következik. Kis és középvállalkozások, versenyképesség és üzleti lehetőségek, és Rübig úré a szó. Ja, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy jelen jelentéssel nagy lépést tettünk előre felé. Most itt a válság idején arról van szó, hogyan tudjuk megkeresni a pénzt, amire szükségünk van, vagy amit már elköltöttünk, és hogyan tudunk új és jól fizetett munkahelyeket teremteni. Ehhez jól képzett, tisztességes vállalkozókra van szükség, és mindenek előtt vállalkozó nőkre megállapíthattuk, hogy a fiatal vállalkozások azok, amelyek gyorsan alkalmaznak embereket, és hát nyilvánvaló, hogy itt láthatjuk a, az esélyeket. Az ITRE-vel nemrégiben Brazíliában jártunk, és vállalati képviselőktől kérdeztem, mit tennének ők, hogy kis és középvállalatok exportálni tudjanak, versenyképességük jobb legyen, és a bürokrácia csökkenjen. Az első, amit az EU-tól kívánnának, az a több információ a közbeszerzési pályázatokról, az igényről, amely egyszerűen fennáll. Tehát, hogy közöljék, ha egy új infrastruktúrát akarunk építeni, új beruházásokra kerül sor, akkor az érintetteket valamilyen cluster formában értesítsék, hogy itt el lehet adni valamit, legyen a szolgáltatás vagy termék formájában, az most már másodlagos. A második, amit kértek, az a programokat illeti. Már elmagyaráztam, hogy az ITRE az Erasmus for Young Entrepreneurs címszó alatt egy akciót indít, a cserét kívánjuk ezzel segíteni, és elmondták ott nekem, hogy még intenzívebben kell fáradozni azon, hogy európai fiatal emberek eljussanak ezekbe az országokba, hogy hálózatokat tudjanak kiépíteni, és oda haza az ott szerzett tudást megszerezzék, másrészt pedig a feltörekvő országokból hallgatókat, fiatal embereket, vállalkozókat kell hozni hozzánk, hogy ők is lássák, milyen lehetőségek vannak itt. Ehhez persze szükség van ahhoz, hogy a képzettségeket elismerjék a megfelelő szakmákat, és erre van egy nemzetközi megállapodás, és ez, hát ez fontos, hogy ez az elismerés meglegyen éppen a Blue Card esetében is feltétel, és a kétoldalú megállapodásokban szerintem erre külön figyelni kellene. A negyedik pontban azt kérték, hogy mindenek előtt a szakképzésben, vagyis amikor konkrét lépésekre kerül sor, akkor a tanúsítványokat, a bizonyítványokat úgy kell alakítani, hogy ez lehetővé tegyék, hogy ezeket a kérdéseket ott tényleg jól oldjuk meg. Azt gondolom, hogy valamennyiünk számára tényleg központi jelentőségű kihívás, hogy lássuk, hogy nemzetközi cégek a beszállítóikat hogyan tudják magukkal vinni. Az utolsó pont pedig, és ez a legfontosabb a az európaiak számára, akik Brazíliában dolgoztak, tehát azt kérték, hogy intenzívebben foglalkozzunk az adóztatás kérdéseivel, éppen a kettős adóztatást elkerülő megállapodásoknál a hátrányos helyzet komoly szerephez jut és nagyon érdekelni őket, hogy a Digitex, az adőgyi főigazgatóság, a Digitrade-del, az kereskedelmi főigazgatósággal mit tud tenni gyakorlatilag, hogy hogyan tudják elérni, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Nagyon fontos kis és középvállalatok esetében, hogy pénzügyi támogatást juttassunk nekik, éppen garanciavállalások útján, vagy hiteleknél, Fontos látni, hogy kis és középvállalatoknál hiányzik a kockázati tőke, hogy lehet a cégek bonitását, fizetőképességét javítani, hogy tudjuk lehetővé tenni, hogy nem csak a tagállamokon belül, vagy a tagállamok között legyen ez a kérdés jelen, hanem az Európai Unió és harmadik államok között is biztosítsuk a szükséges pénzügyi keretet az export lehetőségek szélesítése érdekében. Szerintem ez abszolút prioritást kell, hogy élvezzen nálunk. Végül is azt is látni kell, hogy milyen áttételes hatást, sokszorozó hatást tudunk elérni, és ehhez megfelelő indítványokra van szükség. A hagyományos bankoknak nem nagyon érdekes az, hogy kedvezményes garanciákat vagy hiteleket közvetítsenek, mert a saját termékeiket akarják először eladni, és csak második sorban érdekeltek abban, hogy az általuk kezelt cégek előnyét biztosítsák. Most tehát a pénzügyi keretben 2020-ig meg kell gondolni, hogy milyen súlypontokra helyezünk hangsúlyt, és az ITRE-nek fontos szerepet kell játszani a Európa jövője szempontjából. Köszönöm szépen. Megköszönöm Rubig úrnak, és most Johnson kollégának adnám át a szót. Köszönöm elnök asszony, először szeretném... Először is köszönöm szépen Rübik kollégának, az előadónak ezt a megközelítést. Nagyon jó tapasztalatcserére került sor közöttünk, nagyon gyümölcsöző viták alakultak ki közöttünk. Abban egyetérthetünk valamennyi hogy a KKV-k fontosak a gazdaság szempontjából, éppen ezért eh, megfelelő klímát kell teremteni, hogy támogatni tudjuk őket, fokozottabban, mint az elmúlt időszakban. A jelen Kreutzmann eh, kolléga hozzájárul ehhez a vitához Üdvözlöm a tervezetet, amit Rubigor készített, de egy néhány kommentárom lenne ehhez, és a frakció minden bizonyal egy néhány módosítóval is előáll hogy plusz értéket teremtsünk, és a frakciónk prioritásait kiemeljük. Egy néhány példát szeretnék elmondani. Vegyük a szolgáltatásokat. Az ALDE meggyőződése, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság 2012 előtt egy többnyelvű, soknyelvű portált hozon létre a kommunikáció céljára. Szeretném a, a aláhúzni az Erasmus for Young Entrepreneurs program jelentőségét, és az Erasmus Mundus for Entrepreneurs szintén fontos lenni. A piaci hozzáférésről is elmondhatom, nagyobb támogatást kell biztosítani harmadik államok piacainak is és középvállalatok számára. Mindenek előtt amikor az Enterprise Europe Network munkáját kell javítani. Ez mindenképpen az első választás a kis és középvállalatok esetében nagyon komoly határok vannak a finanszírozásban is, hogy korlátok vannak a bankok, visszafogottak a kölcsönök nyújtásában, a finanszírozásban, de egyszerűsítésre van szükség, ehhez megfelelő modalakat kell kialakítani, a Horizon 2020-as és a COSME figyelembevételével. A, vannak administratív terhek is, ezeket mindenképpen csökkenteni kell. A jogalkotó célja kell, hogy legyen, hogy a kis és középvállalatok jobban hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez. Összefoglalásképpen elmondhatom, jó kiinduló pont ez a jelentés. Lesz egy néhány módosítónk, mint már mondtam, és várjuk a szoros együttműködést az előadóval itt a szakbizottság keretei között, és azt hiszem a munkára valamennyien büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Bütikofer. Bütikofer kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szólóhoz hasonlóan én is köszönöm az előterjesztést Rübig úrnak, és beharangozhatom, hogy igyekezni fogunk mi is ehhez hozzájárulni még, de számos közös vonás is van abban, ahogyan gondolkodunk. Egy néhány pontot szeretnék kiemelni. Az Enterprise Europe Network nem csak a nemzetközi keretek között az EU határain kívül bír nagy jelentőséggel, hanem azt gondolom, hogy ezt a nemzetköziséget csak akkor tudjuk sikeresen képviselni, hogyha az említett hálózat a tagállamokon belül is kellő bázissal bír. És meg kell állapítani, hogy bizonyos régiókban az Enterprise Europe Network nagyon jól alakult, nagyon jól kiepítették, jó a hozzáférése a kis és középvállalatok szempontjából, más régiókban pedig egyetlen kapcsolattartó pont van, ami azt jelenti, hogy a vállalatok, akik élni akarnak a hálózat lehetőségeivel, hogy nemzetközileg lépjenek fel, nagyon nehezen találnak hozzáférést. Úgy vélem, hogy ezt az aspektust mindenképpen érdemes lenne figyelembe venni. A második pont, Rübik kolléga ön észszerű költségvetés felhasználásról beszél a, a esetében. Ma délelőtt lehetőségünk volt arra, hogy erről röviden beszéljünk. Azt gondolom, hogy az eddigi büdzsével a kozme számára nem kéne elégedetnek lennünk, harcolni kéne azért, hogy ezt a költségvetést növeljük. Harmadik pont ön a 11. pontban hivatkozik a bizottság javaslataira a szabványosítási rendszerrel kapcsolatban, és any- szeretném megjegyezni, hogy úgy vélem, itt keményebb hangot üthetnénk meg mindenek előtt a kis és középvállalatok érdekének képviseletét illeti a szabványosítási rendszer keretei között teljesen egyetértek, és ezt ezért külön elmondom, hogy nagy súlyt helyez a KKV definíciójára, és hogy nem szabad felhigítani a KKV definícióját, például azzal, hogy bevezetünk egy új kategóriát, az úgynevezett midcap kategóriát. Egyetértek az egyértelmű kijelentéseivel azzal kapcsolatban is, hogy a mikrovállalatok általános kizárásával a szabályozási keretek alól nem alkalmazunk észszerű lépéseket, és azt gondolom, hogy ebben meg tudunk állapodni a szakbizottságban. Még két utolsó pont az első, ahol a 27. bekezdésről, a versenyképességről beszél, ott jó lenne a mi szempontunk alapján a versenyképesség, az innováció és a fenntarthatóság összhangjáról beszélni, vagy ezt pontosabban kidomborítani. És végül probléma van a 31. bekezdéssel. Nem vagyok biztos abban, hogy az Európai Bizottságot fel kéne szólítanunk arra, hogy egy versenyképes KKV adóztatást alkosson, vagy hogy mi erre felszólítsuk. Egy ilyen roadmapra szerintem nem feltétlenül megvalósítható lépésként kell gondolni. A, itt az adóztatás azért bonyolult, másrészt a tagállamoknak az erőforrás hatékonyság esetében sikerült szignáljelzést küldeniük, hogy nem várják a bizottság javaslatait, és ha már elkezdjük ezt a vitát, akkor azt, amit Potocsnik biztos úr és a testület javasolt, azt tartalmilag fogjuk fel, tehát hogy legyen egy összhang a közvetlen adózás könnyítése és a, az adóztatás áthelyezésére, tehát hogy azt adóztassuk meg, ahol szűkösek az erőforrások. Ezt kéne megbeszélnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tovább asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány megjegyzést eh, fűznék ehhez a jelentéshez. Eh, Rübik úr és mások is a KKV Intergroup tagjai, ahol eh, mi szoktunk beszélni ezekről a dolgokról, illetve arról, hogy milyen rendelkezésekkel lehet a KKV-k helyzetét javítani, és hogyan lehetne jobban bevonni az érdekelteket. Összességében egyetértek a jelentéssel, átfogó, sok mindennel foglalkozik, jól megírt jelentés még így első változatában is. Ami a KKV-kat illeti, ott a versenyképességet kell növelni, a piaci kiutás lehetőségeit kell növelni, ugyanakkor egy sor kérdés ide tartozik, amit szintén vizsgálni kell. Szinte kívánságlista ez a dolog. Meg kell nézni a különböző javaslatokat, és megvizsgálni, hogy ebből a kívánság listában vannak-e valós javaslatok, nem csak egy kívánság halmaz, amelyből ténylegesen lehet a KKV-k számára mondjuk jobb piaci kiutás lehetősége. Tehát jó lenne látni, hogy mely elemei reálisak ennek a jelentésnek. Igen, a versenyképességet a teljes ipari spektrumban növelni kell, a KKV-k növekedését elő kell mozdítani, a KKV-k általában a természetüknél és a nevükből kifolyólag általában kicsik, a saját területükön szoktak aktívan tevékenykedni, és ennek megvannak a korlátai, a határai. Az innováció fontos, az innováció egyes kkv szempontjából kitörési lehetőség, ehhez eszközöket kell biztosítani, amely az innovációt sarkalja, csökkenteni kell a bürokráciát, csökkenteni kell a különböző rájuk nehezedő terheket. Beszéljünk az energiáról. Az én hazámban, és talán még más országokban is, az energia költség egy jelentős költség tényezőt jelent a KKV-k számára. Ez Olaszországban abszolút így van, de biztos máshol is. Emellett, eh, amiben még segíteni kell, az a hitelhez eh, jutás eh, lehetősége. Beszéltünk a fizetési késedelmekről már korábban, talán a két dolog össze is függ. Emellett vannak pénzügyi eszközök, a Kozme és mások, amelyek szintén segíthetnek a KKV-k hitelhelyzetén. Egyetértek Bütikofer úrral, és nagyon meg is érintett, amit mondott. Az információs támogatási rendszer, az IT támogatási rendszer nem működik igazán jól, ezen javítani kellene. gyakran előfordul, hogy nem sikerül egyébként a KKV-kra vonatkozó információkat sem eljuttatni a KKV-khoz, tehát a módszerek megváltoztatását szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól. Vannak helyi üzleti közösségek hálózatai, amelyek azonban nem kapcsolódnak össze, ehhez eh, egyfajta hálózati hozzáállásra eh, van szükség a bizottság, eh, ne felülről jön, diktáljon, ne standardizált ukázokban gondolkozzon, hanem egyszerűen csak teremtse meg az egyenlő esélyeket a KKV-k számára. Egész egyszerűen a rendelkezésre álló pénzek nem mindenki számára érhetőek el egyenlő esélyekkel. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ez a jelentéshez. Thank you. I'd like to start by thanking... Köszönöm. Én azzal kezdeném, hogy megköszönöm a raportőrnek ezt a munkát. Tudjuk, hogy a KKV-k rendkívül fontosak, nem szabad, nem lehet alábecsülni eh, annak a jelentőségét, hogy könnyebbé tegyük a KKV-k munkáját. Beszélünk még itt a, gyakran a vállalkozói szellemről, illetve beszélünk még az adó terhelés problémájáról is, amely KKV-kre nehezedik, bár az adó az ugye nemzeti kompetenciába tartozik. Az információhoz való jutást hozzá könnyebbé kell tenni, a bürokráciát csökkenteni kell, azt is látnunk kell, hogy a KKV-k nagyon eltérőek, vannak olyan KKV-k, amelyek egyáltalán nem exportálnak, nyilván támogatni kell azokat, amelyek exportálnak, de nem szabad elfeledkezni azokról sem, amelyek nem exportálnak. Egy portál megoldhat bizonyos kérdéseket, de sok mindent vagy mindent nem fog megoldani támogatom azt a jelent azt a véleményt, amely szerint a KKV eh, nem alkalmazza megfelelően a KKV tesztet. Azt gondolom, hogy rigorózusabb eh, eh, tesztekre van szükség, amelyeket tagállami szintre is ki kell teljesíteni. Örülök, hogy a raportőr a mikrovállalkozások és a KKV-k között különbséget tesz. Hát ugye a mikrovállalkozások azok tíz embernél kevesebbet, vagy adott esetben sokkal kevesebbet foglalkoztató vállalkozások. Én azt gondolom, hogy a mikrovállalkozásokra nem kell kiterjeszteni az európai jogszabályokat, kivéve, hogyha bizonyítható, hogy ez hasznos valamilyen szempontból. Nyilván egy nagyobb KKV szempontjából ez, ez, ez egyértelműen hasznos. A legkisebb cégeknél mielőtt kiterjesztjük rájuk a jogszabályok hatáját, azért meg kéne nézni, hogy, hogy ennek van-e értelme. Eh, a finanszírozáshoz való hozzáférés megint csak fontos, különösen a jelenlegi eh, pénzügyi körülmények között, illetve a bankrendszer jelenlegi állapota fényében egyes problémákat eh, európai programokkal lehet kezelni, másokat nem a kreatív megoldásokat számba kell venni, amelyeket a vállalkozók kitalálnak, biocredit, supplier credit, peer-to-peer -peer financing, tehát ezek a módszerek, amelyeket ők már alkalmaznak. A bizottság beszél a shadow bankingről, amely nála egy negatív fogalom, már pedig nem minden shadow banking forma negatív, amely ellátja pénzzel szükséges pénzzel, tőkével a e, vállalkozásokat. Tetszik nekem az az ötlet, hogy e, e, díjazzuk a legjobb biztost, bár én inkább abban hiszek, hogy szégyenítsük meg azt, aki nem felel meg a mércének. Ne csak állandóan hátba veregessük azokat a biztosokat, akik olyan lépést hoznak, amely éppen jó, hanem mutassunk újjal azokra, akik rossz döntéseket hoznak, és ezzel visszavetik a vállalkozásainkat, mert bürokratikus terhet rónak a nyakukba. Ezt tehát abba kell hagyni. Köszönöm szépen. Ezzel az árnyék előadókat meghallgattuk. Most két percre a kollégák kapnak szót. Nagyon kevés időnk van. Szkaukasszony! Köszönöm szépen. Elnök asszony, a jelentésben az a javaslat is szerepel, hogy bizonyos rendelkezéseknél ki kéne lenni egyes szabályozásokat a munkakörülményekre vonatkozóan. Ez nyilván javulást jelent a bizottság javaslatához képest, de az is tény, hogy ezzel a javaslattal megnyitjuk a kaput a rossz munkakörülmények előtt. A munkavállalók védelme valamennyi munkáltató vonatkozásában kell, hogy érvényesüljön. Persze egyetértünk, az egyszerűsítés fontos, de a liberalizáció mégis azt jelenti, hogy a munkatársakat rosszabb körülményeknek tesszük ki. Köszönöm szépen. Köszönöm. Andrés Paria. Köszönöm szépen. Elnök asszony, versenyképességről beszélünk, és gazdasági esélyekről a kis és középvállalatok számára. A kis és középvállalatok problémáinak egy gyakorlatilag bemutatását kaptok az előadótól. A KKV-k fontos részét képezik a gazdaságunknak. Az elmúlt időszakban a munkahelyek jelentős részét ők teremtették, ezért integrált iparpolitikára van szükség a 2020-as stratégia keretei között. Megfelelő kapacitást kell biztosítani számukra, hogy az unió belső piacát kihasználják, hogy a nemzeti piacokat kihasználják, hogy éljenek a piaci esélyekkel, hogy jobban fel tudják tárni a piacokat ezért a felesleges előírásokat meg kell szüntetni, és lehetővé kell tenni, hogy a piacok különböző részeit elemez, megállapítsuk, hogy milyen KKV-knek milyen esélyeik vannak. Most összetett intézkedésekre tettünk javaslat, javaslatot, de lehet, hogy nem mind hatékony. Kérdezni szeretnék itt a bizottságtól, milyen gyakorlati segítséget biztosítanak a KKV-knak harmadik piacokhoz való hozzáférésben, hogyan koordinálják az a különböző európai erőfeszítéseket. Erre kérek választ. Herzog kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a szocialisták között ilyen jó, és Rübig úr között ilyen jó, megáll, ilyen jó együttműködés került kialakításra, egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Az első és a legfontosabb dolog, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy a KKV-kat egész problémaként ne emeljük fel a tagállami szintről az EU szintre. Emlékezni kell arra, hogy felszólítsuk a tagállamokat, hogy maguk intézzék az ügyeiket, hiszen a tagállamok feladata, hogy ők foglalkozzanak a KKV-kkel. Van egy európai dimenziója, de ez egy ö, a, inkább arra vonatkozik, hogy szinergiát alakítsunk ki a tagállami fellépéssel, és ha egy tagállamok úgy gondolják, hogy nekik nincs itt már dolguk, ö, és majd ott megoldják a költségvetésből, akkor ez tényleg az európai GDP 1%-ával nem fogjuk tudni megoldani a problémákat, még ha az egész pénzt erre költjük. Látni kell a számokat 156 ezer, vagy 165 ezer kis és középvállalatról beszélünk, de hogyha összehasonlítjuk ezt azzal a sok millió kis és középvállalattal, amelyikkel valóban, valójában rendelkezünk, akkor látni kell, hogy a felelősség a tagállamoknál van. Éppen ezért felszólítom a tagállamokat, hogy végezzék el a dolgokat, a feladataikat, és végezzék el azt, amiért felelősek Vegyük például a társfinanszírozási projekteket. Nagyon fontos, hogy mi támogatást nyújtunk a European Enterprise Networknek, de azért ők is végezzék el azt, ami az ő feladatuk, és ne hagyják üresen ezeket a nemzeti költségvetésben. Szeretném az KKV-tesztet megemlíteni. Ez az egyik, legnagy, ez egyik legnagyobb eredmény volt. A kérdés viszont az, hogy hol tartanak, mit csinálnak ezzel az SMI tesztel, a KKV tesztel, és ezt folyamatosan meg kell kérdezni a parlamentnek. Szeretnék mondani valamit, amit nem szerepel a jelentésben, bár tulajdonképpen minden szerepel a jelentésben, vannak olyan ágazatok, ahol sokkal több a kis és középvállalat, az oktatási szektor ilyen például, sose lesz ez nemzetközi, de itt van az energiahatékonysági irányelv, és itt újra éleszthetjük bizonyos területeken a kis és középvállalatokat. Ez a legfontosabb. Egyébként gratulálni szeretnék eh, azoknak, akik ilyen elkötelezetten dolgoznak az európai KKV-k érdekében. Grazie, kolléga Kelly. Kelly úr követ. Thank you very much. Um... Köszönöm. Nagyon örülök, hogy ennyi kollega vesz részt ebben a vitában, és mindannyian gratulálnak Paulnak a nagyszerű munkájához, amihez én is csatlakoznék. Azt gondolom, hogy ez azért is van így, mert mindenki tudja, hogy a KKV-k fogják majd a növekedést elhozni. Barozó elnök úr is ezt mondta a parlamentben, amikor a Európa motorjának nevezte a KKV-kat. Azt gondolom, hogy a KKV kategória magába foglalja 97-98%-át az összes vállalkozásnak, így a persze nem is kategóriáról beszéltünk, mert gyakorlatilag az összeset lefedi, ezért is eh, értek egyet Wiki Fordal abban, hogy eh, a mikrovállalkozásokat, a 10 vagy 20 vállal, eh, munkavállalónál kevesebbet foglalkozó vállalkozásokat egyszerűen tegyük egy külön kategóriába. Nyilvánvalóan a bürokrácia egy fontos kérdés, csökkenteni kell, ami pedig a támogatást illeti. Jó lenne odahatni, hogy az LKB e által a bankok részére nyújtott tőke végső soron eljut jut a KKV-khoz, és nem pedig csak ott parkol a bankok tőkeszámláján. Beszéltünk a vállalkozókat megcélzó Erasmus programról. Szerintem külön oda kell figyelnünk a női vállalkozókra is. Ez egy olyan terület, ahol további növekedést tudunk kicsiholni a rendszerből, és teremthetünk sok-sok fenntartható munkahelyet, tehát szeretném, ha többet foglalkoznánk a női vállalkozókkal. Az adatvédelmi jogszabály raportőreként tudom, hogy a KKV-k aggódnak amiatt, hogyha ugyanazokat a terheket kell viselniük adatvédelmi szempontból, mint a nagy cégeknek, az gyakorlatilag számukra vállalhatatlan, remélhetőleg ez nem így lesz. Mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a KKV-kkal úgy bánjanak, ahogy ezt megérdemlik. Grazie, kollega Prodi. Prodi úr következik. Grazie Presidente, vorrei ringraziare anche il collega Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Rübig úrnak a dokumentumért. Nagyon érdekes munkát végzett, egy néhány megjegyzést engedjenek meg ezzel kapcsolatban. Sajnálatosnak tartom, hogy ami a hetedik kutatási keretprogramban szerepelt, ez egy érdekes dolog volt a technológiai platformmal itt Európában. Ugye ez egy fontos cél lett volna, hogy a klaszterek ezt a részt betömjék, és innovációkat lehessen felgyorsítani gyakran az a helyzet, hogy a kicsi és középvállalatok beszállítóként dolgoznak nagyobb cégek számára, de jó lenne lehetőséget adni arra, hogy technológiailag leváljanak a megrendelőtől, vagyis más ipari cégeknek is tudjanak ajánlatot tenni. Ezt tehát figyelembe kéne venni, nem csak hogy akkor, hogyha az innovációról vagy a fejlesztésről beszélünk, hanem amikor a kis és középvállalatokról beszélünk, akkor is ezt szem előtt kell tartani, hiszen ezek a kis és középvállalatok képesek innovatívan viselkedni, saját találmányokat fejleszteni, de ehhez támogatást kell adni nekik, megfelelő szerződéseket kell kialakítani, vagy kap, a, a kutatóközpontokkal, vagy egyetemekkel, hogy egy ilyen technológiai autonómiára tegyenek szert, és a saját termelést így alakíthassák, és így aktív szerepet játszhassanak a vállalati rendszerben. Emlékeztetni szeretnék a bolonyai klaszterre, itt több vállalat dolgozik együtt, nagy vállalat, de körülöttük nagyon sok beszállító van, több ezer kisvállalat dolgozik beszállítóként, és ezzel tudnánk javítani a helyzet Kokovics kolléga. Köszönöm. Elnök asszony, és gratulálok Rübik úrnak, aki tényleg sokat foglalkozik a KKV-kkal. Személyes tapasztalatom alapján én is szeretnék rávilágítani néhány dologra, hogyha meg akarjuk erősíteni Európán belül a vállalkozásokat, akkor a létező akadályokat kell elhárítani az egységes piacon. Hogyha nemzetköziesíteni akarjuk a vállalkozásoknak az eddiginél nagyobb részét Eh, és kivezetni arra a piacra, ahol India van, eh, Kína és eh, más feltörekvő országok, akkor jobb kommunikációs csatornákra van szükség annak érdekében, hogy elérjük a KKV-kat. Ezek a KKV-k nem rendelkeznek megfelelő információkkal, nem tudják, hogy milyen pénzügyi lehetőségeik vannak, milyen kommunikációs lehetőségeik vannak akár a többi KKV-val nem tudják, hogy milyen vállalkozói csoport felé forduljanak. Ez lehetőség, ezek olyan lehetőségek, amelyeket a KKV-knak ismerniük kell, ezeket a lehetőségeket ki kellene használni már az oktatási rendszeren keresztül is innovációs képességekre van szükség, illetve bátorságra, és erre lehet nevelni a fiatalokat. Köszönöm. Grazie, ultimo intervento, il collega Kreutmann. Köszönöm. Trautmann asszony következik. De. Köszönöm szépen. A frakcióm egy kampányt indított, hogy hogyan tudjuk kis és középvállalatokat támogatni Három dolgot állapítottunk meg Rübik kolléga, a piachoz való hozzáférés, a finanszírozáshoz való hozzáférés, a bürokrácia leépítése, és nyilván meg kell gondolni, hogy hogyan tudunk egy-egy módosítóval segíteni ebben a témában, hogy másik pontot említsek Németországban, de szerintem Ausztriában is gondolom Rübik kolléga az önálló vállalkozóknak komoly kultúrájuk van, ezek a mikrovállalatok, tehát gyakorlatilag az ilyen egyéni vállalkozók mind ide tartoznak, őket is be kéne vonni a megfontolásainkba. És vannak erre példák. Nyilvánvalóan pillanatnyilag a szakbizottságban is ez szóba került, a könyvvizsgálókra vonatkozó rendelet. A biztos ott azt javasolta, hogy tőketársaságoknak társaságoknak is lehetőség, tőket társaságoknak is, tehát egy, egy személyes társaságoknak is lehetőséget kéne adni, hogy ebben részt vegyenek, de ezt alaposan meg kell fontolni, hogy ilyen struktúrákat meg akarunk-e változtatni, adott esetben ez hátrányos lehet. A harmadik pont, amiről még beszélni szeretnék, a bólogatásából azt látom, hogy egyet értünk, és Bütikó felől is beszélt, hogy a Kozma programnak is több eszközt, több forrást kell biztosítani. Itt nem arról van szó, hogy a tag, hogy pénzt bocsássunk rendelkezésre, hogy a tagállamokat mentesítsük az itteni tevékenységük alól. Hogyha európai szinten csinálunk valamit, akkor európai többletértéket kell ezzel teremteni, és az egész vita, amit erről folytattunk eddig, arra mutat rá, hogy a kis és középvállalatok esetében az utót problematikája köz, középpontba kell, hogy kerüljön, és ilyen módosító indítványokat a COSMA programba is be fogunk építeni, és akkor meg fogjuk állapítani nagyon gyorsan, hogy nem csak innovációról van szó, vagy high-techről van szó, amit a Horizon 2020-as fed le, hanem gyakran konkrét problémákat vizsgálunk, például az utolt problémát. Ha ezt például meg tudjuk oldani, akkor munkahelyeket tudunk teremteni, munkahelyeket tudunk megteremteni, és vérfrissítést hozunk a KKV-k világába. Ezért a kollégák nevében azt mondom, hogy itt többet kéne tenni, meg kell beszélni, hogy tudjuk ezt elérni. És a végén szeretném még elmondani, nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságot kötelezzük arra, hogy ne csak formálisan mondja, hogy legyenek KKV-tesztek, hanem hajtsák is végre ezeket, és hogyha az az eredmény, hogy a KKV-teszt negatív volt, hogy nem hozunk irányelvet, vagy rendeletet, vagy módosítani kell, akkor azt meg is kell tenni, és nem úgy kell tenni, hogy ahogy én láttam, hogy negatív volt a KKV teszt, de ezt egyszerűen ignoráljuk és figyelmen kívül hagyjuk. Ezt így nem lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottság parancsolja. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Julien Gerié vagyok, a DG Enterprise-on belül osztályvezető. Először is Üdvözöljük eh, Rübik úr jelentését, szerintünk eh, ez eh, összességében támogatja azokat a cselekvéseket, amelyekről a bizottság közleményt adott ki Smart Regulation KKV-k internacionalizás témájában. Osztjuk mindazt, vagy annak nagy részét, ami itt elhangzott, különös tekintettel arra a prioritásra, amelyet önök is megjelöltek, a piachoz való hozzáférés, a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés és a bürokrácia csökkentés. Van azonban néhány olyan kérdés, amelyet tisztázni érdemes. Johnson úr említette a többnyelvű online webportált, amely a jelentés harmadik bekezdésében szerepel. Szeretnénk aláhúzni azt, hogy a bizottság ennek a végrehajtását már elkezdte. 2012-re azonban a portálnak csak a gerince lesz kész. A portál teljes egészében csak 2013-ban indul. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogyan lehet a KKV-k nemzetközi kapcsolatait előmozdítani. Az Európai Bizottság először egy olyan intézkedés csomagot készít, egy olyan csomagot készít, amely tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek a tagállamokban már léteznek, e, jövőre e, pedig e, a hézagokat kívánjuk azonosítani, tehát amelyek megakadályozzák a KKV-k nemzetközi kapcsolatait. Tehát felmérjük a jelenleg létező eszközöket, rendszereket, felmérjük, hogy mi az, ami a tagállamokban már folyamatban van, és megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni az Enterprise Europe Network-öt, amely már 54 országban működik, tehát sokkal többen, mint hány tagállam az Európai Uniónak van. Emellett a China IPR helpdesket, vagy az EU-Japán együttműködési irodát is jobban megpróbáljuk kitalálni, kihasználni. Emellett a 13-as bekezdés említi az Erasmus Mondus vállalkozók számára című programot. Ezt, ennek lehetőségét már felmértük. Ennek sajnos vannak gyakorlati akadályai, a jelenlegi SIP program, vagy a jövőbeli COSME program sajnálatos módon korlátozott abból a szempontból, hogy mely országok vehetnek részt a program keretében futó tevékenységekben, tehát mely országok férhetnek hozzá ezekhez az Európai Uniós pénzekhez. Ez egy olyan nehézség, amivel együtt kell élnünk. Ugyanakkor Brazíliával, Kínával és Japánnal kapcsolatban vannak létező lehetőségek és programok. Nem sok értelme van tehát megkettőzni azokat a lehetőségeket, amelyek már léteznek a vállalkozók meg céljával. A KKV teszt egy olyan téma, amiről itt többen beszéltek, ezt szeretjük, ezt a kezdeményezést, és megpróbáljuk a lehető legkonzekvensebben végrehajtani. Ezért is lepett meg bennünket a 17-es bekezdés, mert mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament számára készített tavalyi ö, tanulmány azt mutatja, hogy a KKV tesztet megfelelően ülteti a gyakorlatba a KKV, és az, a bizottság, és létezik hatástanulmány ennek működésére. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a hatályos szabályok és útmutatások, amelyek a tartalmat és a minőséget szabályozzák, ezek megfelelőek. A parlament tavaly sokkal elégedettebben nyilatkozott ugyanerről a témáról. Ami a mikrovállalkozások kizárását illeti, azt gondolom, hogy itt szükség van megint csak tisztázásra, ezt szívesen megtesszük. 2012-től az Európai Bizottság szándéka az, hogy minden jövőbeni jogalkotási javaslat elkészítésekor kizárjuk a hatály alól a mikrovállalkozásokat, ha csak nem e, lehet bizonyítani a hatásvizsgálati szakaszban, hogy hasznos rájuk is kiterjeszteni a hatáját a készülő jogszabálynak. Tehát egy tanulmány igazolja a szükségességét annak, hogy kiterjedjen a jogszabály tervezett hatája a mikrovállalkozásokra. Ebben az esetben eh, ki fog terjedni a hatája, más esetben viszont eh, kizárjuk a hatája alól a mikrovállalkozásokat, ott pedig, ahol a közérdek, közrend miatt ez nem eh, elképzelhető, ott a, egy, egy egyszerűsített adminisztratív követelményrendszert tudunk elképzelni, mint olyan eszközt, amely csökkenti az administratív terheket. Toja asszony kérdezett az Enterprise Europe Network irányításban, a European Business Organizations együttműködve egy új javaslatot készítünk elő a a network működésével kapcsolatban, és együttműködünk a partnerekkel. Ami a KKV-k definícióját illeti, a bizottság éppen most végez egy független értékelést a kkv definíciójával kapcsolatban. Ez a KKV definíció alkalmazásának szokásos monitorozása során zajlik. Nincsen szándék arra, hogy midcap kategóriát alkalmazzunk ugyanakkor mások azt mondják, hogy a midcapek ugyanolyan nehézségekkel szembesülnek, mint a KKV-k. Noha mi tudatában vagyunk ennek a véleménynek, a saját vizsgálataink nem igazolják, hogy a piac olyan mértékben képtelen lenne kezelni az ügyet, hogy javítani kellene az állami források hozzáférését ebben a vállalkozás kategóriában. Az utolsó dolog, amiről beszélnék, Tajani úr levelére utalnék, hogy a tagállamok a késedelmes kifizetésekről vagy fizetésekről szóló irányelvet minél előbb hajtsák végre, és ezen ezzel összefüggésben a klaszterek hasznosságára is rá kell mutatni. Grazie, la collega, la parola Paolo Rubig. Köszönöm szépen, és Rubig úr következik. Äh, Frau Vorsitzende, ich bedanke mich ganz besonders für die zahlreichen äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Freue mich eigentlich schon sehr auf die Änderungsanträge, welche selbst Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit. Én kíváncsian és örömmel várom a módosító indítványokat. Láttam, hogy ugye helyhiány miatt nagyon sok módosítót nem tudtunk beépíteni, annak ellenére, hogy esetleg nagyon relevánsak. Tehát én nagyon szívesen veszem újra figyelembe a módosítóknak a tartalmát. Például a nemzeti kormányok szabályai a KKV-kra vonatkozóan, hogy alkalmazták vagy valósították meg ezeket a szabályokat, mit tudnak a nemzeti kormányok elérni, és így tovább, tehát erre is oda kell figyelni. Elmondják, hogy a KKV-knak csak az egy százaléka jogosult támogatásra, tehát tényleg nagyon kis körről van szó, hogyha az, európai, az Európában működő 25 millió kkv gondolunk. Ugye azt kérték tőlem, hogy beszéljünk erről valamikor. Ez nem világos egyébként számomra sem teljesen. Tehát amit nem tudok az az, hogy az ex, fontos exporttevékenységet végző cégek, középméretű cégekkel mit csináljunk, mert ők nem esnek bele a kisvállalkozások meghatározásába, de hát nem kellene őket figyelmen kívül hagyni, és ugyanígy a mikrovállalkozásokat sem, ahol mondjuk nincsenek alkalmazottak, de hát róluk sem szabad megfeledkezni. Egyetértek azzal is, hogy szükséges a dolgozók támogatását célzó intézkedéseket elfogadni, de hát nyilván a kölcsönös támogatás a fő cél, és azt pedig biztosítanunk kell, hogy a női vállalkozók is dolgozhassanak, hogy őket is foglalkozhassák, hogyha a kis és középvállalkozások mindannyian csak egy alkalmazottat fölvennének, akkor megoldanák az európai foglalkoztatási problémát. Tehát tényleg ösztönzőket kell alkalmazni. Hogyan tudjuk ösztönözni a mikrovállalkozásokat, amelyeknek csak egy alkalmazottja van, hogy vegyenek még feldolgozókat? Hát szerintem ezek a fő kérdések tehát, és ahogy mondtam, örömmel várom a következő ülésünket. Szerintem a módosító indítványok nagyban javíthatnák a jelentést, úgyhogy én kíváncsian is örömmel várom ezeket. Köszönöm szépen. A napirendi pontunkról a vitát ezennel lezárom, és emlékeztettem a képviselőket, hogy május 8-án lesz egy meghallgatás az ITRE szakbizottságban a KKV-król, és még a módosítók határidejére is emlékeztetek mindenkit, május 10-e csütörtök, déli 12 óra. Megköszönöm akkor az ezzel kapcsolatos munkát, és jön a következő napi rendi pontunk, a 21-es, és Cavilla kollégának adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A partnerségi eszköz célja az, hogy az Európa 2020-as stratégia nemzetközi dimenzióját megvalósítsa, azáltal, hogy támogatja a kétoldalú, regionális és régiók közötti partnerkapcsolatokat. Az is cél, hogy a piaci hozzáférést javítjuk, hogy erősítsük a kereskedelmet, a beruházásokat, illetve az üzleti lehetőségeket az európai vállalatok számára. Az is cél, hogy az EU láthatóságát növeljük az egész világon. Ez az új eszköz, a partnerségi eszköz felváltja majd az, együtt, az ipari országokkal folytatott együttműködést célzó eszköz, tehát az ICIT. Ki fogjuk bővíteni a hatókörét és a földrajzi lefedettséget a harmadik országokra. A partnerségi eszköz meghatározott célkitűzései és hatája révén az EU belső politikáinak külső megjelenítéséhez nyújtott támogatás részének tekinthető. És így eként a jövőbeni eszköznek ki kell egészítenie az egyéb Európai Uniós programok, például a Horizont 2020, kutatási és innovációs keretprogram, a versenyképességi és KKV program keretében folytatott tevékenységeket. Ezek ugye mind az ITRE szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Zárásként csak eljárásügyi kérdésekről tájékoztatnám a képviselőket. A módosítók határidő módosítók határidejét úgy szabtuk meg, hogy minden egyes érintett szakbizottság elegendő idővel rendelkezzen a munkához. Levelet küldtünk az elnökök értekezletének, és a kereskedelmi bizottsággal szemben felelősséget kértünk. Miután a, az ITRE bizottság elfogadja a véleménytervezetét, ezután születik majd meg a döntés. Köszönöm, elnök asszony! Megköszönöm tzavela eh, kolléganőnknek, és először a szocialisták árnyék előadójának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy picit bonyolult, nem mindig értem, amikor a nevemet eh, kiejti. Nos, Szeretnék egy-két dolgot itt még elmondani, ugye, hogy miért is hozták létre ezt az eszközt? Azért, hogy az Európai Unió a nemzetközi szintéren betölthesse a szerepét, és meg kell ezt erősítsük. Ez a jelentés egy új eszközről szól, ami egy innovatív eszköz, amelyet a bizottság nyújtott be, és nyilván a külpolitikának az eszköze ez. A cél az, hogy európai érdekeket támogassunk, és hogy egyfajta impulzust adjunk a külső dimenziónak, a kutatásnak, az innová... innovációnak, versenyképességnek, és közben gondoskodjunk az energiabiztonságról, figyelembe vegyük a, a környezetvédelmet, az éghajlatváltozást, és így tovább. 1 milliárd 131 millió euróról van szó de hát mégis az ilyen korlátozott pénzügyi erőforrások mellett is támogatni kell a kereskedelem politikát, a stratégiai partnerek támogatását, a vállalkozások támogatását, az, hogy a külső és belpolitika kiegészítse egymást, a COSME programot, vagy pedig a kutatási keretprogramot. Az is nyilvánvaló, hogy más eszközök, amelyek a fejlődést támogatják, kiegészítik ezt. a gazdasági, a szociális és a környezetvédelmi ágazatra is nagy hatása van ennek az eszköznek, tehát nagy a jelentősége, és ezért nagyon fontos, hogy az AFET bizottsággal együttműködjünk, és megpróbáljuk megőrizni a Lisszaboni szellemet. Mit jelent ez? Azt, hogy ez a parlament a döntéshozatalban valóban hallathatja a hangját a harmadik országokkal való együttműködéssel kapcsolatban. Ez ugye mindig aggaszt minket itt a parlamentben, a nemzetközi együttműködés kapcsán. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt, hogy nem látok más árnyékelőadót, aki szólni kíván. Nem kértek legalábbis szót többen, de nyugodtan tegyék meg, hogyha valakit kihagytam volna. Most egyelőre akkor megadom a bizottság képviseletében Elis Matchersnek a szót. Parancsoljon. Nincs itt? a bizottság képviselője? Vagy nem kíván hozzászólni? De hozzá kíván szólni, parancsoljon akkor. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget kaptunk a hozzászólásra. Én úgy látom, hogy nem kívánják túlzottan hosszadalmasan tárgyalni ezt a napirendi pontot most, úgyhogy én sem leszek nagyon hosszú, csak néhány szót szólnék a partnerségi eszköz általános jellemzéséről. Ugye az előttem szóló képviselők is szóltak erről, nagyon közel áll az ő véleményük a mi véleményünkhöz. Átolvastuk a módosító indítványokat, amelyeket benyújtottak, és ha jól értem, akkor ugye az AFET szakbizottság munkájához járulnak majd hozzá a partnerségi eszközről Látom, hogy a módosítók legnagyobb része egyébként azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan garantáljuk azt, hogy a digitális napirend, illetve az energia kérdések a versenyképesség és az innováció mellett megfelelően megjelenjenek a partnerségi eszköz, eszköz szempontjai között. Tehát erről csak azt akartam mondani, hogy egyetértünk ezzel a véleménnyel, mi is így szándékozunk eljárni. Az A célkitűzés és hogyha elolvassák, akkor látják, hogy az Európai 2020-as stratégia nemzetközi dimenzióját célozza, a BC kitűzés, ugye a kereskedelem, befektetés és üzleti lehetőségekről szól, de azt is jelezném, hogy azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy korlátozottak a pénzügyi erőforrások, amelyeket az első ciklusra tervezünk, hogy ez azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon szigorú folyamat kell majd, amiben a prioritásokat meghatározzuk. Azért megnyugtatok mindenkit arról, hogy az általános aggájaik, hogy, hogy szerették volna ezeket a témákat itt tükröződni, látni. A partnerségi eszközben ezek meg fognak jelenni, nekünk is ez a véleményük. Nem biztos, hogy minden apró részletet fel tudunk majd, be tudunk majd építeni, de egyetértünk az önök megközelítésével. Alla relatrice. Nos, akkor megkérdezem az előadó asszonyt, hogy záró megjegyzéseket kíván-e tenni. Cavele asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, csak azt mondom, hogy a partnerségi eszköz mellékletéhez néhány módosítót benyújtottunk, és azt mondjuk, hogy az ITRE szakbizottság területét, területeit hangsúlyozunk, tehát az energia, és így tovább. A, a mellékletben ezekre csak általánosan utaltak, és én eh, hét olyan módosítót nyújtottam be, amely eh, azokkal a témákkal foglalkozik, amelyekkel az Éperi, Szag, Éperi szakbizottság is foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, akkor ezzel lezárjuk ennek a napirendi pontnak a vidáját. A módosítók benyújtásának határideje április 25, azaz holnap déli 12 óra. Köszönöm szépen, és a következő napirendi pontunk a 22-es, a palagáz és a palaolaj ipari, energetikai és más aspektusai. Az előadó asszonyunk az még mindig Cevele asszony, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A palagáz. Ez egy fontos téma. Ezzel foglalkoztam a jelentésemben, és ki is emelem, hogy Európa szempontjából ez rendkívül fontos. Három részből áll a jelentés, az egyik az energia aspektus, a palagázról beszélek ebben az esetben, az ipari és gazdasági aspektusokról is szó van a második részben, a harmadik pedig a közvélemény és a legjobb gyakorlatok. Ami az energia tényezőt illeti, rámutatok arra, mennyire fontos az energiaellátás biztonsága és sokszínűsége szempontjából Európában a palagáz, és Európának mértékelnie kell, és fel kéne mérnie az összes palagáz forrást a saját területén. Azt is hangsúlyozom egyébként, hogy a palagáz rendkívül fontos szerephez juthat az árcsökkentésben. A globális árak csökkentéséről van szó. Az összes adatot egyébként abból merítem a hogy Amerikában palagázt termelnek ki, és a fogyasztók helyzete is erősödhet az ellátókkal, a szolgáltatókkal szemben az alacsonyabb árak elérése érdekében. A hazai palagáz termelés hozzájárul az ellátás biztonsághoz, de tartsuk szem előtt azt is, hogy a tagállamok harmadik államoktól függenek a gázimportjukban, méghozzá nagy mértékben. Ezért Európa szempontjából nagyon fontos a palagáz, a gazdasági fejlődés szempontjából is. És vannak olyan tagállamok, akik, melyek jelentős mennyiségű palagázzal rendelkeznek a saját területükön. Ez egy gazdasági kérdés a széndiokszidmentesített gazdaságra való átmenetet is vizsgálom egy harmadik részben, az első részen belül. A bizottság megállapította, hogy a gáz kritikus lehet az energiarendszer működése szempontjából, hiszen mindenképpen energiahatékony fellépést tesz lehetővé és fel tudjuk váltani a foszilis energiákat vele, ami hozzájárulhat, hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. A palagáz egy híd szerepet tölthet be ezen a területen, főleg olyan tagállamokban, amelyek nagy mennyiségű szenet használnak fel erőművi területen bizonyos formái a megújuló energiáknak is, mint például a szélenergia nem alkalmas arra, hogy biztonságosan, rugalmas energiaforrásnak eh, tekintsük. Ilyen esetekben a természetes gáz is ide tartozik, a palagáz is eh, ilyen célokra szolgálhat, tehát egyfajta biztonsági ellátást az EU 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervéről is beszélem, és, és fel kell mérni, hogy milyen lehetőségei vannak a nem hagyományos gázoknak az Európai Unióban, és a piac fog végül is ezekről a lehetőségekről dönteni. A második eh, nagy rész eh, a gazdaság és ipari szempontokból indul ki vagy ezeket vizsgálja. Az ipari környezetbenről beszélünk az első részben, és azt mondjuk az új termékkel óvatosan kell bánni Európán belül. Elismerjük azt, hogy Európa lemaradt az Egyesült Államok mögött, nincsen kellő szaktudás és szakértelem ezen a területen, és nincs is olyan szolgáltató, jól felszerelt szolgáltató ágazatunk, amely képes olyan szerepet játszani, mint ott. Éppen ezért a szolgáltató ágazat időt igényel még, amíg létrejön és felfejlődik, ezért a reálisnak kell lennünk, amikor a fejlődés ütemét vizsgáljuk ezen a területen, a palagáz területen. Szükség van Európában szakértő munkatársakra, akik képesek a palagáz területén tevékenységet kifejteni. Ezért azt javaslom, hogy olyan országok, akik visszaigazolták, hogy a területökön van palagáz, most ők igenis beszéljenek vagy említsék meg a megfelelő szakmák kialakításának szükségességét, és törekedjenek erre oktatási rendszerükön, rendszerükön belül. Ha valaki fúr vagy repesztés és technológiát alkalmaz Európában, akkor ehhez szakértő munkatársakra is szükség van. Ehhez hozzájön még mindenki, aki ezen a területen dolgozik, az energia és klímapolitikának fel kell ismernie azokat a beruházási korlátokat, amelyek felmerülnek az palagáz területen Európai Unióban is. Melyek ezek a korlátok, mint például az engedélyezési folyamat? egy általános európai szintű szabályozásra van szükség, vagy utasításokra, vagy bármi másra, hogy hogyan adunk ki engedélyt palagáz kitermelésre. Nemzeti szintű kiadásra is európai szabályokat kéne alkotni felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamokban hiányzik a nyilvánosság előtt folyó konzultáció az engedélyezés során, és felszólítjuk a tagállamokat, hogy készítsék fel erre a jogalkotásokat, és ezen a területen is tegyék meg a szükséges lépéseket. Egy, egy, egy ablakos vagy egy megállásos rendszer mellett szólunk, könnyítsék meg ezen a területen a beruházásokat, és ezzel tovább is lépek a nyilvánosság hozzáállásához. Látni kell, hogy a palagáznak igenis vannak környezeti hatásai, és teljesen meg tudjuk érteni, vagy meg kéne értetni, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy csökkentsük és mérsékeljük ezeket a hatásokat. Szükség van a legjobb gyakorlatokra, a legjobb tudás felhasználására, és folyamatosan monitorozni kell a fúrásokat minden egyes szakaszban meg kell nézni már a fúrás előtt, hogy a cégek rendelkeznek a engedélyekkel, és hogy kellően tájékoztassák az ott élő embereket, milyen vegyi anyagokat használnak a repesztéses technológia során, tehát kellő felvilágosítást kell biztosítani például az adalék anyagokkal kapcsolatban is a fúrási eljárás során. Felszólítjuk a cégeket arra is, hogyha elkezdték a forrásokat, akkor ezt követően törekedjenek arra, hogy korábbi állapotot helyreállítsák a forrást követően, és a teljes átláthatóságot kell biztosítani azzal kapcsolatban, mi is az a palagáz, milyen hatásokkal jár a palagáz kitermelése, és az európai tagállamoknak meg kéne keresniük az Egyesült Államok egyes területeit, ahol ilyen fúrások folynak, és tapasztalatot kéne cserélni velük ami azt jelenti, hogy magasabb információs szintre juthatnák az európai államok az eddigi tapasztalatokból kiindulva, amiket az Egyesült Államokban szereztek, és ezt a helyi közösségek tudomására kell hozni. Elnök asszony, kedves kollégák, a jelentésemet az Étre Bizottságon belüli összefüggések alapján írom meg, és tükröz, szeretném hangsúlyozni azt a, a, az ipar elkötelezettségét és kötelezettségeit is, de itt az Étre Bizottságban igenis foglalkoznunk kell a palagázzal, mint lehetőséggel az energiaellátás kontextusában. Köszönöm szépen, mindent igyekeztem figyelembe venni, és amennyiben kérdéseik vannak, szívesen állok rendelkezésükre. Grazie collega, non ho voluto Köszönöm. Nem akartam félbeszakítani az előadónkat, egy picit hosszan vezette be a jelentését. Azt hiszem, először az árnyék előadók jönnek, sokan kívántak szólni, tehát először Benzin a kollégának árnyék előadóként megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is a köszönetemet kifejezni a kolléganőnek a jelentését. Az a véleményem, hogy Ugye tudjuk, hogy néhány oldalunk van csak, tehát azért a hely korlátozott, és ebben a kis, ezen a kevés oldalon belül a az előadónknak sikerült a palagáz összes fontos aspektusával foglalkozni. Ennek az erőforrásnak a potenciális lehetőségeivel foglalkozott az ágazattal, illetve olyan aspektusokkal, mint például a legjobb gyakorlatok nyilvános alkalmazása, illetve az ehhez való hozzáférés, és még rengeteg más aspektus. Tehát ezt tényleg megköszönöm előadóasszonynak, hogy ilyen átfogóan tudott ilyen kis helyen foglalkozni minden témával. Nem kívánom az időnket azzal szükségtelenül pazarolni, hogy az előadó által elmondott dolgokat megismétlem még egyszer. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy a jelentés 7-es és 15-ös pontját értékelték legjobban a szakértők a konzultációink során. És én, ami a mélyfúrást illeti, ezzel kapcsolatban nagyra becsülöm a módosítókat, amelyeket az előadó benyújtott. Véleményem szerint a legjobb módosító, ami tulajdonképpen kifogja a szelet nagyon sok személy vitorlájából, aki ellenzi ezt a dolgot, az a 26A módosító. Ez a technikai eszközökre utal, tehát arra, hogy hogyan lehet megakadályozni a környezeti károkat, illetve negatív hatásokat. Az én véleményem szerint Pontosan ezt kell megtennünk, ez olyan, mintha az orvos ezt felírta volna a receptre, nagyon helyes, hogy ezt megemlítette. Rendkívül fontos a palagáz potenciális lehetősége Európa számára, és érdemes lenne alapkutatásokat végezni, nem csak becsléseket készíteni, hanem tényleg felmérni a készleteket. Egy valami, amit még szeretnék említeni a palagáz kapcsán. Mi történik a földgázárakkal? Az USA-ban ugye nagyon alacsonyabbak az európai földgázáraknál. Mi ezt, ezt egyébként a harmadik országbeli szolgáltatóknak fizetjük, tehát a földgáz árát. És hadd hangsúlyozom, hogy nyilván ezen harmadik országoknak nem az az érdeke, hogy Európában fejlődjön a palagáz kitermelés. Ezt azért mondom, mert tulajdonképpen ez egyfajta beavatkozást jelent a meglévő kereskedelmi kapcsolatokba. Ezt ne, feled, ne felejtsük el. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. És most akkor a szocialisták árnyék előadója Kálfin úr. Thank you very much, uh, Madam Chair. I would also like to... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a raportőrnek a jelentést. Azt gondolom, hogy minden energiaügyi ötletet alaposan át kell gondolni Európában, és ebben a jelentésben szerepel néhány jól eltalált javaslat teljesen egyetértek azzal, amit Cavela asszony mond arról, hogy nekünk itt az ipari szempontokkal kell foglalkoznunk, az ipari bizottságban, ugyanakkor eh, fel kell ismernünk és el kell fogadnunk azt is, hogy egyes tagállamokban komoly vita zajlik erről a tevékenységről. Hogyha olyan jelentést akarunk, amelynek adott esetben eredménye is lesz, akkor eh, azért eh, ennek a vitának az összes aspektusára oda kell figyelnünk, mert ez egyszerűen tényként rögzíthető egyes tagállamokban. A az energia mix az egyes tagállamok egyes tagállamok magánügye, tehát nem lesz kívülről rájuk erőltetve semmifajta energiamix megváltoztatási diktátum. Ami a környezetvédelmi aggodalmakat illeti, én ott szeretném megerősíteni a szöveget. A legjobb gyakorlat nem elég önmagában, mert eltérnek a vélemények a kockázatokkal kapcsolatban. Emellett vannak határon átnyúló aspektusok is, amikor a palagáz feltárásáról beszélünk. A nyilvános konzultációk folyamán és azt gondolom, hogy ez a része a nyilvános konzultációkra vonatkozó része egy értekes része ennek a jelentésnek, figyelembe kell vennünk a határon átnyúló aspektust is. Tehát összességében azt, gondolom, hogy jó alapja lesz a bizottsági szavazásnak ez a jelentés. Köszönöm. Grazie. E Köszönöm szépen. Most akkor a liberálisek shadowja következik, Fiona Hall. Köszönöm. Én is köszönöm Szavela asszonynak ezt a jó, kiegyensúlyozott, pragmatikus jelentést. Mint ahogy épp az előbb elhangzott, nem az EU fogja engedélyezni vagy betiltani a palagáz termelést, ezt az egyes tagállamok fogják megtenni. Túl korai még kimondani azt, hogy az EU eh, jogszabályai mindent lefednek-e vagy sem, amit le kellene. Korai lenne még arra az álláspontra helyezkedni, hogy az EU jogszabályok megfelelő védelmet nyújtanak. Ugyanakkor az világos, hogy a tagállamoknak megvan a maguk felelőssége abban, hogy a már létező EU jogszabályokat teljes mértékben végrehajtsák, és itt a környezetvédelmi aspektusra gondolok. tovább megyek, fel lehetne használni mindazt a tapasztalatot, amely a tengeri olajfúrásról rendelkezésre áll, itt Ford jelentésére utalok. Vannak ugyanis átfedések az olaj, a tengeri olajfúrásoknál arra jutottunk, hogy az engedélyeztetést elkülönülten kell kezelni a kitermeléstől. Fontos az is, hogy az ipar szereplői párbeszédben álljanak egymással, tehát a legjobb gyakorlat elterhelhessen, és ki kell kényszeríteni a szennyező fizet elv megvalósulását is az EU cégek tartsák be az EU szabályokat és standardokat, akkor is, amikor idegen vizeken fúrnak, nekünk vannak megfelelő környezetvédelmi szabályaink, másoknak nincsenek, és azt remélem, hogy az Európai Bizottság majd megvizsgálja, hogy hogyan lehet ezt kikényszeríteni. A palagázt híd vagy átmeneti nem anyagnak nevezte a raportőr, és ezzel kapcsolatban vannak tanulmányok is, de valójában a palagáz kibocsátással kapcsolatban nincsenek megbízható adatok. Ugyanúgy, ahogy a szurok, a homokszurokból kinyert olaj széndiokszid kibocsátásával kapcsolatban is vitatható adatok kerültek napvilágra, lehetséges, hogy a palagáznak nagyobb a CO2 kibocsátása, mint a földgáznak. Ugyanígy a metán kibocsátás az jellemző a palagáz kitermelésre is, és már is egy további üvegházhatású gáz gerült a, az atmoszférába. Tehát föl kéne kérni a grc annak érdekében, hogy JRC-t annak érdekében, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. Ami pedig a, az ellátás biztonsági szempontot illeti, a palagáz időzítésével van egy kis gond. Európai szinten elfogadtuk azt, hogy nagyon ambiciózus széndiokszidmentesítési terveket kell elfogadnunk és végrehajtanunk, miközben 2015-ig, 2030-ig, miközben a palagáz még csak kísérleti projektekkel eh, projekteket tud felmutatni, igazi termelés még nincs, tehát itt egy időzítésbeli probléma van, eh, nem biztos, hogy a palagázból nyerhető elektromos áram időben megjelenik a piacon ahhoz, hogy kiváltsa 2030-ig azt a hagyományosabb módon termelt energiát, ami, amit viszont amit fel kell számolni. Köszönöm szépen a zöldek árnyékelőjelzója Butikoffer úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek azzal az elemzéssel, amit a raportőr nyújtott nekünk, mi szerint rendkívül realistának kell lennünk az elvárásainkban a palagázzal kapcsolatban. Ha ezt mondom, akkor főleg arra gondolok, hogy az emberek szerepe milyen, akik nem akarják, hogy a kitermelő ipar legázolja őket és bizony számos országban visszaesés történt. Voltak ilyen kísérletek Franciaországot, Bulgáriát, ahol az embereket megpróbálták félretolni, és értem én, hogy Kálgin úr ön támogatja ezt a jelentést, és de számos sokkal kritikusabbak egyes államokban, és Kicsit elégedetlen vagyok, vagy csalódott vagyok a jelentés miatt. Csak egy néhány pontot felvetnék, hogy miért. Az első pont, a tervezet azt mondja, hogy a megfelelő szabályozási keretet alakítottak ki a korai kitermeléshez. És emlékeztetni szemetnék ar- szeretnék arra, hogy Öttinger biztos úr adott megrendelést egy tanulmányra, és az, arról van szó, hogyha többet, szélesebb körülben akarunk beruházni ezen a területen, akkor át kell dolgozni a szabályozási keretet. Ez itt nem szerepel. Ne mondjuk csak el a, a féligasságokat. Ez nem helyes dolog. Végig kell gondolni, hogy a tagállamoknak megvan a rugalmasságuk arra, hogyha szeretnék ezt, és elkezdjék ezt csinálni. Egy közös európai megközelítést kéne nekünk alkalmaznunk, hogy a lehető legkorábban javítani kell a átfogó szabályozási keretet. A második pontban szeretném elmondani, sokkal keményebben kéne beszélnünk a vegyi anyagokra vonatkozó átláthatóságról. Igenis, a technológia fejlődésnek olyan irányba kell mennie, hogy a trekkinget, a repesztést már vegyi anyagok nélkül is meg kéne tudni csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog, vannak szkeptikus kérdések, a polgárok felvetik ezeket, és hogyha van lehetőség arra, hogy vegyi anyagok nélkül csináljuk a repesztést, akkor erre, erre jobban fel kell hívni a figyelmet. Nem értek egyet egyébként azzal a megítéléssel sem, hogy ez a konkrét üzemanyag egyfajta áthidaló üzemanyag egy zöld energiajövőbe. Mert Gondoljunk csak az üvegházhatás mérlegre, amit hallottunk az imént, a GRS-sel kapcsolatban e, az, öld, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának mérlegét meg kell gondolni, hogy ezzel tényleg javítjuk-e ezzel. És talán nem olyan pozitív ez, mint amennyire sokan várták. Egy konkrét szempont még, mivel világosan lemaradtunk az Egyesült Államok mögött, mindent el kell követni, hogy az Egyesült Államok tudásából, szakértelméből profitáljunk. A trekkingnek vannak bizonyos szabványai, amiket a cégek alkalmaznak, hogyha valaki ezt a technológiát akarja alkalmazni, akkor 95%-át a emisszióknak be kéne fogni. És hogyha ilyen kritériumok léteznek, akkor ezeket bele kéne foglalni egy ilyen javaslatba. Ezt megfelelően tartjuk európai szinten. Az ECR utolsó árnyék előadója Szimánszki úr, és megadom a szót, megkérem, hogy legyen rövid, amennyire tud. Mm, after I, my thanks for... Köszönöm. Először is megköszönöm a raportőr asszonynak azt, hogy ilyen átlátható módon elaborálta ezt a témát. E, megjegyzéseket kell tennem azonban Bütikofer kollega e, e, meglátásaira. Az amerikai példát véve ennek egy része az, hogy egy tanulmány, a Holz tanulmány az, amely azt mondja, hogy az emissziós lábnyoma a palagáznak az nagyobb, mint a szén. Márpedig ez orosz szubstandardokon alapszik, ami nem vehető igazán komolyan. Az amerikai példa azt mutatja, hogy ez egy tiszta, tiszta megoldás, különösen azokban az országokban, ahol jelenleg a szél, szén az alternatíva. Az, hogy vegyi anyagok nélkül repesszenek, az pedig megint egy furcsa ajánlat, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a szél turbinákat a megfelelő alapanyagok nélkül építsék fel. Lehet, hogy lehetséges ilyen, de nem nagyon hatékony. Bulgáriában nincs olyan nincsen olyan legázolás, amit ön említett, tehát nem kerültek az útjába a az emberek, illetve közösségek a palagáz kitermelésének A palagáz az egy erőforrásnak tekintető, ez az az erőforrás, ami rendelkezésünkre áll, éppen ezért meg kell becsülni, mert mi, mint kontinens nem vagyunk nagyon gazdagok az erőforrásokba, oda kell figyelnünk mindig, amikor egy újabb erőforrás megjelenik a piacon. Nyilvánvalóan, ha megjelenik a piacon egy új e, erőforrás, akkor e, verseny lesz belőle, jobb piaci körülmények, jobb árak, e, és mindez jobb az ipari és a háztartási fogyasztónak is ami az energia egységes piac kiépülését és a palagáz megjelenését illeti, ha ez egybeesik, az nagyon jó dolog lesz, mert akkor felerősödik az a szinergia, amely, amelyet egyébként látni szeretnénk, és erősebb verseny keletkezne a piacon. Nem a politikusok döntik el azt, hogy a piac, az energiapiac hogyan alak cool. Ezt a befektetők döntik majd el, e, mi az, ami gazdaságilag kifizetődő, nem a politikusok fogják ezt eldönteni. A mi esetünkben az az első feladatunk, hogy ne ártsunk. A nem ártani az nem csak az orvosok számára egy jó tanács, hanem számunkra is. Grazie. E, Köszönöm szépen. Még mindig öt hozzászóló van a listán, úgyhogy Megkérem ezeket a kollégákat, hogy tartsák be a két perces hozzászólási időt, mert van még egy napi rendi pontunk, és még tájékoztatni is kell a szakbizottság tagjait a tegnapi koordinátori ülésről, akkor is, hogyha csak röviden, de hát tényleg még szükségünk van időre. Ezért mindenkit arra kérek tehát, hogy legyen szíves és tartsa be a két perces hozzászólási határidőt. Márcsinkévics kollégával kezdjük. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, bardzo skracam moją wypowiedź, na moją wypowiedź. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is... Hölgyeim és uraim, a nem hagyományos energiaforrások nagyon fontosak a jövő energiapiaca szempontjából, és az Európai Uniónak minden nem energiaforrást mm, egyenlő, semleges módon kéne kezelnie, ezért az Európai Bizottsághoz fordulok, és elmondom, úgy gondolom, hogy a geológiai kutatások támogatására szolgáló programot kéne kialakítani, hogy tényleg elemezni tudjuk, milyen tartalékaink vannak palagázból itt Európában. A, ez nagyon fontos lenne az európai piac szempontjából. Pontosan láttuk, hogy az Egyesült Államokban mi történik ezen a területen. Elképzelhető, hogy ezeket a technológiákat át lehet ültetni a gyakorlatba a környezetre gyakorolt negatív hatások nélkül is, és ez jót tenne a gazdasági növekedésnek is. Egy rövid megjegyzést engedjenek még meg, és eh, Bütikofer úrra reagálnék ezzel. Hogyha a termelést eh, korlátozzuk, eh, a amely szén, szenet használ fel, akkor valamilyen módon ennek megfelelő egységnyi termelést kell biztosítani gázból. Arról beszélünk, hogy vannak zöld energiaforrások, és azt gondolom, hogy a természetes gáz vagy a földgáz lehet az, amely segíthet a törekvésénk elérésében. Eh, Köszönöm szépen. Kolaszka Bobinska asszony következik. Thank you very much. Uh, first of all, I want to... Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Tavela asszonynak a jelentésért. Tényleg jó ez a jelentés. Azt gondolom, hogy eh, elő fogjuk készíteni a megfelelő módosításokat. Itt ezzel megcélozzuk az európai energiaszektort és energiapiacot. Természetesen most is beszélünk erről, és a, hogyha a környezeti hatásokat vizsgáljuk, akkor az envi kéne ezt vizsgálni. Tehát ezért azt kéne megnézni, hogy mi a fő témája a jelentésnek. A kollégák említették, hogy 20 ezer, vagy 2030 nem reális időpont, hogy de szerintem ez nem igaz Lengyelországra ez igenis reális, már elkezdjük a termelést 2014-ben, lehet, hogy lesz némi késés, de 2016-2017-re igenis elképzelhető ez látható, tehát az említett szám egyáltalán nem irreális. Egy másik dolog az a társadalom reakciója. Bütikofer úr említett, hogy számos országban itt eh, eh, rossz reakciók érkeztek. Lubelszkában jártam, és eh, ott komoly palagát koncentráció van, de szeretném említeni, hogy sokkal erősebb a tiltakozás a szélenergia ellen, vagy a biogáz termelés ellen. El kell, hogy mondjam, hogy az emberek egyszerűen félnek, és nyilvánvalóan a palagáz egy új fajta energiaforrás, és a mindennemű zöld energia, új energiaforrás, és az embereket ezért tartanak ettől amit hangsúlyoznunk kell, az az, hogy hagyjuk el azt a gondolatot, hogy a zöld energiát az emberek üdvözlik, hogy a helyi közösségek ezt szívesen fogadják, és a palagász nem. Ez nem így van. Biztosítani kell az embereket arról, hogy vannak hatóságaik, akik gondoskodnak az ő biztonságukról, akik gondoskodnak a környezeti témákról, a víz szennyezés megakadályozásról, és ezt tartalmazta Cavella asszony jelentése. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kosé úr következik. Oui, merci, bien. Köszönöm. Szeretnék hozzátenni néhány eh, megjegyzést ehhez a eh, vitához. Először is eh, amit, ami a gázt illeti, a 8-as bekezdés és a 9-es bekezdés szerint ez a gáz kevesebb kihatással van a környezetre, mint a szén vagy az olaj kontraintuitív módon mondanám, hogyha a gázt nézzük, az egész gázt nézzük, nem csak a fogyasztást, hanem a szállítást és a kezelést is, akkor ott sokkal több a gáz elszökése, mint ami a szénnél vagy a, az olajnál megfigyelhető, tehát az ökonómiai lábnyoma ennek a gáznak legalábbis összevethető, hanem meghaladja a többi fosszilis energia ökológiai lábnyomát, és itt most különösen a természetes földgázra gondolok, de ez még inkább igaz a palagázra. A másik dolog, megint csak egy hivatalos amerikai jelentésre utalok az UFGF jelentésére, Dakotától Texasig az Egyesült Államok közepén levő tagállamok esetében a repesztés az szeizmikus tevékenységek megszaporodásához vezethet, és a kémiai, a vegyi anyagok alkalmazása megint csak ahhoz vezethet, hogy a szeizmikus tevékenység megnövekszik, hogyha a repesztést alkalmazzuk a palagáz kitermelésének. Itt metánról van szó, nem CO2-ről, tehát ennek a többszöröse, a káros hatása többszöröse a CO2-énél. Ami a gazdasági és ipari, ipari aspektusokat illeti, a palagáznál a kinyerés az igen gyors, és aztán igen gyorsan fölfut, és aztán egy darabig egy platón van, és utána pedig gyorsan zuhan. Ezt követő, ehhez ezt követően pedig egyre mélyebbre és mélyebbre kell fúrni, akár egy kilométerre vagy még mélyebbre, és ez egyre drágábbá válik. Egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon, mert ugye csak 5 éve alkalmazzák még ezt a módszert, a palagáz nyereségessége egyáltalán igazolható-e? Eh, Ibner. Köszönöm szépen, Ibner asszony következik. Mikrofon. Eh, chciałam podziękować koleżance Cavela za bardzo profesjonalne i Köszönetet mondok Cavela asszonynak a professzionális felkészülésért és ebben a bonyolult témában nagyon racionálisan és nagyon elvszerűen közelítített, alaposan megnézte az energiaszektort, másrészt viszont a környezeti témákat is felvetette, és egyértelművé tette, hogy alaposan figyelemmel kell kísérni a dolgokat, amíg beindul a termelés. Azt arra is rámutatott, hogy teljes joggal aggódunk, de sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy ne keletkezenek eh, társadalmi, káros társadalmi hatások. Arról nem is beszélve, hogy a ritka erő, szűkös erőforrások is eh, megemlítésre kerülnek. Éppen ezért eh, azzal komolyan foglalkozni kell, hogy Európa hogyan tudja az energiaigényét kielégíteni. Mi a helyzet a kutatással például? teljesen lemondunk az atomenergiáról. Egyéb európai területek, régiók lakosai nem értenek egyet azzal például, hogy nukleáris energiát használjunk, sokan félnek ettől, mert ez egy időzített bomba. Vaj, mindenkinek mindenkinek joga, hogy a technológiáját megfelelően áramvonalasítsa, és felkészítse a kedvező alkalmazásra. Egyébként az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság kialakítása 2050-ig egy fontos célkitűzés, és ez ahhoz vezet, hogy egyre kevesebb szenet használhatunk energiatermelésre, Éppen ezért vegyük figyelembe ezeket a tényeket, és adjunk magunknak is egy esélyt arra, hogy megtaláljuk, mivel tudjuk pótolni a szenet. Saját területünkről tudjuk ezt megtenni, vagy importálni kell. Köszönöm szépen az előadónak, a környezetvédelme fontos, és a megfelelő alternatívák keresése is. Köszönöm szépen, Pródi úr lesz az utolsó hozzászóló ebben a vitában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szóló kollégák figyelmeztettek olyan aspektusokra is, amelyek ugye pont arról szólnak, hogy a termelési szintek milyen gyorsan csökkennek, és ez azt jelenti, hogy a repesztéssel egyre tovább kell előre haladni, méghozzá olyan módon, hogy is mondjam, ami esetleg ártalmas lehet, tehát környezetvédelmi probléma is a kövek repesztése és a kibocsátások, illetve az, hogy rengeteg vegyszert használnak, ez a vízzel egyet, együtt nagyon-nagyon káros, súlyos hatásokkal járhat. Én most, itt most nem arról van szó, hogy az alapelvekkel szeretnék szembeszállni, hanem azt mondom, hogy hát azért hasonlítsuk ezt össze más gázkitermelési lehetőségekkel. Tehát például a mezőgazdasági vagy erdészeti lehetséges források, vagy gondoljunk a szennyezett terület, forrásokra és a szennyezett területekre, arra, hogy a biomasszát ezekből a fennmaradó növényekből milyen gáz lehet teremteni, előállítani, és hogy ez a gázigénynek mekkora részét fedezni. Hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor az azt jelenti, hogy az éghajlatváltozás által szükségesített lépéseket, amelyek már nagyon nagy nyomást gyakorolnak ránk, meg tudjuk tenni, tehát a biomasszából mondjuk gázt tudunk előállítani. Mielőtt még beleugrunk egy olyan vállalkozásba, amely rendkívül káros lehet, és tönkre teheti az ökoszisztémát. Tehát azért meg kellene gondolni ezt. Az USA-ban persze ezeket a dolgokat meg lehet csinálni, mert ott nem ekkora a népsűrűség. Nagyon alacsony ott a népsűrűség. Hát itt Európában teljesen más a helyzet, és azt hiszem, hogy emiatt sokkal-sokkal jobban oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, a bizottság képviselőjétől, Fanstern úrtól azt kérem, hogy tényleg nagyon-nagyon rövid legyen, mert kifutottunk már az összes időnkből. Thank you very much, uh, Madam Chairman. I will... Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, és már tisztában vagyok azzal, hogy tényleg át kell, rá kell térjenek az utolsó napi rendi pontjukra. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, és örömmel látjuk ezt az érdeklődést, amely a parlamentben megnyilvánul a palagáz iránt. Látjuk, hogy egy olyan téma itt a parlamentben is ez, amely a bizottságot is egyre jobban foglalkoztatja. Üdvözöljük a jelentést, különösképpen azért, mert hangsúlyozza, azt, hogy a belső piac kiteljesítése mekkora fontosságú. A mi nézetünk szempontjából ez fontos ahhoz, hogy a gázt eljutassuk a fogyasztókhoz, a hagyományos forrásokból kitermelt gázt is, nem csak ezt. Azt is nagyon örömmel láttuk és hallottuk a mai vitában, hogy a palagázról folytatott eszmecsere az a szénmentesítés témájában belül zajlik, illetve a 2050-es napirend témájának a keretein belül. Na most, ami a palagázt illeti, a Bizottság Kutatóközpontja egy igen nagy tanulmányt készít a kérdésben. A közzététel ennek a tanulmánynak remélhetőleg még a nyári szünet előtt lesz, tehát igen közel van nagyon sokan említették, az állampolgárokkal való párbeszédet, illetve a közvélemény, az, hogy a közvéleményen elfogadtatjuk a palagáz kitermelését. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Európai Parlament is például pénzügyi forrásokat különítette le erre. Mi is tanulmányt készítünk egyébként a bizottságban ebben a témában. És az utolsó dolog, amit említeni, akarta, említeni akartam, az üvegházhatások, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, hogyha a palagázt és más foszilis erőforrásokat összehasonlítunk. Erről is készül egy tanulmány az éghajlatváltozással foglalkozó főigazgatóságban dolgozó kollégák ezt nem sokára a rendelkezésünkre bocsátják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, mert kollégát kihagytuk a sorból véletlenül, egy percen belül legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök asszony, hát az az igazság, hogy engem megdöbbent az, hogy az energiaárakról és a versenyképességről egyáltalán nem beszéltünk ebben a vitában. Európának mit, mi a fontos helyzet, hogy Kína és India az olcsó szénerőművekkel, az olcsó energiaárammal versenyez, Amerikában hatalmas mértékben csökkent a gázára azért, mert a palagázt is kitermeli. Hát az összes versenytársunk szerte a világban olcsó energiához fér hozzá, mi pedig Európában mit csinálunk, a saját energiaárainkat emeljük azért, mert a megújuló energiaforrásokra támaszkodunk túl túlzott mértékben. Hatalmas potenciál rejlik ebben, hogy versenyképesebbé tegyük az iparunkat, hogy csökkentsük az energiaárakat, hogy a fizetési mérlegünket javítsuk, és hogy az energiabiztonságunkat is erősítsük, ahelyett, hogy mindenféle bizonytalan szereplőkre támaszkodunk. És tessék, tipikusan a zöld lobby hisztérikus módon reagál erre, utálják a szenet, utálják az atomenergiát, most utálják a palagázt is és nincs alternatíva, arra várják majd, amíg az összes villany kikapcsolódik, mert elmegy az áram Európában. Igaza van az előadó asszonynak, hogy meg kell nézni a biztonsági kérdéseket, meg kell nyugtatni a közvéleményt. Persze, hogy meg kell nyugtatni a közvéleményt azért, mert szörnyen, borzasztóan negatív propagandát folytat a zöld lobby. Hát volt, aki itt földrengésekről beszélt. Nem, nem, nem. Enyhe földmozgások voltak, amelyek még a szénbányászat hatásaihoz sem hasonlíthatók. És tessék, akik mindenfajta energia kitermelést, új kitermelést elleneznek, ezt így felfújják. Használni kell az új technológiát, az európai gazdaságok jövője szempontjából ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Cevele asszony, legyen szíves, 30 másodpercben zárja le ezt a vitát, mert nincs több időn. Köszönöm. Tényleg legyen nagyon rövid. Abszolút kifutottunk az időből, hát nem marad semmi időnk a következő napi rendi pontra. Köszönöm szépen, elnök asszony, amit elmondtak, és az egyes aggályok, amiket itt hangoztattak, hát erre technikai választ lehet adni, ezzel kezdeném. Másodszorban szeretnék emlékeztetni mindenkit valamire. Hát természetesen a technikai szakmai válaszok azok rendelkezésre állnak, akkor is, hogyha mondjuk most csak 30 másodpercen van. A második dolog, amit mondani akartam, hogy ösztönözni kell azokat az országokat, amelyek rendelkeznek palagászkészletekkel, hogy igenis vágjanak ebbe bele. Hiszen ha nem teszik ezt meg, akkor soha nem fogjuk megtudni, hogy mi ennek a kitermelésnek a hatása. És aztán fogadjuk el, hogy vannak ilyen aggályok A harmadsorban Európának meg kell, hogy legyen a bátorsága, arra, hogy a saját erőforrásait kihasználja, ki termelje. Elég nagy és elég érett már Európa ahhoz, hogy megengedhesse magadnak, hogy még a közegészséget is védi. De csak akkor fogjuk megérteni, hogy hogyan, milyen eljárásokkal tudjuk védeni a lakosság egészségét, hogyha előre haladunk. Senki nem akar semmiféle veszélyt teremteni a helyi lakosokra nézve, és így tovább. Tehát minden információ megvan, előre lehet lépni, én azt mondom, hogy lépjünk előre. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje május 8, déli 12 óra. Ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és a következő napi rendi pont a 23-as. Elnézést kérlek Gaston Franco kollégától a Környezetvédelmi és Éghajlatpolitikai Cselekvési Program létrehozása a LIFE program parancsoljon. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok gyorsan végigmenni ezen a programon, de azt gondolom egyébként a live több időt érdemelne. Minden esetre én most a saját véleménytervezetemet fogom bemutatni. 19 módosítót javasoltam, ez eh, egy környezetvédelmi téma, ez önmagában eh, egy kihívás, mert ugye az Ipari Bizottságban ülünk, eh, a Régiópolitikai Bizottság és a Költségvetési Bizottság is véleményt ad ehhez a javaslathoz. Egy konkrét környezetvédelmi eszközt akar tartósítani az Európai Bizottság 2014 tenni 2020-as időszakra. E, a LIFE már egy igazolt, bizonyított program, e, jó láthatósága van a polgárok körében, még ha a tapasztalat fényében e, javítani kell is rajta. Például a Natura 2000 finanszírozása tekintetében a Life eh, eh, amióta működik, eh, azóta az innovációnak egyik hajtója, és figyelembe veszi a környezetvédelmi céljainkat is. Emellett a klímacselekvési programunkhoz is kapcsolódik. Öt kiemelt területtel foglalkozunk, az egyik az integrált eh, projektek, eh, ez egy új innováció. Arról van szó, hogy eh, olyan klímai környezetvédelmi projekteket finanszírozunk, amelyek révén, amelyek során szinergiát keresünk a magánszféra, a tagállami pénzek és az európai pénzek felhasználása között. A mi ez? Éppen ezért ez egy nagy előrelépés. E, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik majd ez a gyakorlatban, a menetrend, az eljárások, a különböző e, pénzügyi források és alapok tekintetében nem egyeznek e, meg. Amennyiben egyes amennyiben elutasítja egy-egy pénzalap a, a kifizetést egy programhoz, hogyan lehet garantálni mégis azt, hogy megvalósuljon ez az integrált programok egyik problémája, és ezért a bizottság javaslatát tisztázni kell. A LIFE az megfelelően kell, hogy működjön. A stratégiai eh, fókuszát is meg kell vizsgálni ennek a programnak, amelynek a célja a biodiverzitás fenntartása, ez maradt továbbra is az egyik eh, prioritása, ugyanakkor itt eh, mi javasoljuk a zaj ártalom csökkentését is, mint témát, valamint a városi környezet védelmét. Szerintem a tengeri környezetre is ki kell terjeszteni a LIFE-ot, a, a hulladék újrafelhasználásra és ezekre a témákra is ki kell, hogy térjünk. Az innovációt is elő kell mozdítani. A LIFE oda kell, hogy hasson, hogy az ökológiailag innovatív ötleteket támogatja. Ez a Horizon 2020 megvalósításához is szükséges. Itt az új technológiák és új klímaeljárások teszteléséről beszélek elsősorban, ez javítana az európai vállalatok helyzetén is, beleértve a KKV-t. E, negyedik dolog, amiről beszélnék, az a földrajzi hatály, az ötödik cikk e, végre megengedi azt, hogy a szomszédsági országokat is a finanszírozás alá vonjuk. Itt például a mediterrán országokról van szó. Sajnálatos módon saját tengeren túli területeink nem nem kaphatnak ilyen támogatást. Jó lenne, hogyha a LIFE keretében a már létező kísérleti projektet eh, véglegesítenénk, és így a tengeren túli területek is eh, részt vetnének ebben a munkában. Az utolsó eh, téma az a költségek befogadhatósága, e, itt elsősorban a héjára gondolok, e, nem kell eltörölni a héja elfogadhatóságát, mert ez túlmutat a life eszközön. Ami az állandó személyzet költségeit illeti, a támogathatóságnak magatart, megtartása lehetővé tenni a munkahelyek megőrzését e, Nem akarjuk ugyanis büntetni a nem kormányzati cégeket, nem kormányzati egységeket és az önkormányzatokat, amelyek eddig a live program nagy hívei voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm a megértést is, hogy nagyon kevés időnk van. Én is pontosan azt látom, hogy a téma több időt érdemelne, de ez most így alakult. Majd a módosítókról még beszélünk később a szocialisták és demokraták nevében. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Igyekszem én is rövidre fogni a mondandómat, egy néhány pontot szeretnék egészen egyszerűen felvetni. Nagyon fontosnak tartom, és ez sokakat érint, akik a környezet, a természet iránt érdeklődnek, és a life iránt Engem természetesen a költségvetés is érdekel. Kérhetünk plusz költségvetési forrásokat, ez világos. Azt gondolom, hogy az ilyen saját kezdeményezésekre nagyobb költségvetést kéne szánni. Itt van a mezőgazdasági, a regionális költségvetés, stb. Az ottani költségvetések alakulását is figyelembe kell tehát egy nagyobb keretbe kell helyeznünk az egész live témát frakcióként az integrált alapok hívei vagyunk, ezt támogatni is tudjuk. Költségvetési szempontból vannak problémák, például személyzeti ügyekben, áfa kérdésben még tárgyalni kell, még vizsgálni kell. Talán a civil szervezetek között különbségeket tudunk tenni, és hogyha valaki live projektet hajt végre, akkor el kell tudni számolni a személyzeti költségeket is egy másik állam tisztviselői tisztet nem tudjuk fizetni, nyilvánvalóan ezeket a költségvetéseket különbözőképpen kell látni, hogy államról van ez vagy civil szervezetekről. Ugyanez vonatkozik végül is az áfa vitára is. Végül pedig támogatni tudom az előadót a szakbizottság szempontjából nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk az összes kezdeményezést, amely egy öko kezdeményezéshez vezet. Ezt az elmúlt időszak vitája is mutatta már. Sok innovációra van szükség, ebben egyetértünk, főleg a környezetvédelem területén, és ehhez a LIFE hozzá tud járulni. Köszönöm szépen, Fiona Hall következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm először is ezt a jelentést az előadónak. Nagyon rövid leszek. Hát mondjam el, hogy egyetértek azzal, hogy a live sikertörténet volt. Tényleg meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt jobban népszerűsíteni. Hogy jobb sajtónyilvánosságot kapjon, több sajtónyilvánosságot kapjon, ami a költségvetést illeti. Ugye a következő pénzügyi keretnek megvannak a maga szigorú szabályai, a korlátai, gondoskodnunk kell arról, hogy a live program finanszírozását védjék, és hogy ez ne vesszen el a nagyobb rendszerben. Másodszorban, hát én sem tudtam még magamat meggyőzni az integrált projektekről. Egy kicsit többet még szívesen hallanék erről, hogy kinek mi a véleménye, tapasztalata. Nem tudom, hogy ez valóban hozzáadott értéket teremtene, vagy csak duplikációt, hiszen a múltbeli Life program szépen működött, végezte a dolgát, és ez megfelelő volt. Tehát én nem vagyok annyira biztos ebben ezekben az integrált projektekben. Lehet, hogy eltévesztjük az eredeti live programot a szemünk elől, hogyha ez megvalósul. Végül pedig egyetértek azzal, hogy az OCT-ket valahogy be kell ide kapcsolni, tehát hogy társulhassanak. Szerintem a tengeren túli országok és területek sokfélesége, sokszínűsége nagyon nagy. És hát a környezetvédelmi projektekről beszélni nincs értelme, akkor, hogyha például, hogy ott vannak a Karib-tengeri szigetek, hogyha ezeket kizárják abból a tevékenységből, környezetvédelmi tevékenységből, ami az anyaországban zajlik. Tehát én támogatom az előadó erre vonatkozó javaslatát, hogy az OCT-ket vonják ide be. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Kosé kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok a raportőrnek és a bizottságnak ehhez a rendelettervezethez. Vannak benne jó előrelépések különös tekintettel a klímaváltozási alprogram, amely előtte még nem, amely korábban nem létezett. Méltányolom a 14-es preambulum bekezdést is, amely az erdők védelméről szól, illetve azok szénlekötési képességéről. Tehát integrálja az ökológiai szempontokat egymást kiegészítő módon. Frankó kollégánk egy olyan jelentőst vész készített, amely tartalmaz nagyon erős pontokat, és tetszik egyes, tetszenek egyes mondosítói is, például a tengeren túli területek bevonása, mert ott van egy flóra és fauna, amit meg kell védeni, ezek szigetek általában, nagyon érzékenyek ezek az élővilágok a klímaváltozásra. A tízes cikk és a tizenegyes cikk szintén rendkívül pertinens, mert ez az ökológiai koridorokról szól. Én is E, ugyanúgy gondolom, mint ön, ami a költségek befogadhatóságát illeti. Sajnálatos módon a civil társadalomra nézve, és különösen a kisengéukra nézve káros ez a jelenlegi javaslat. E, a 0,3%-a az összes büdzsének természetesen nem elég, többet akarunk e, ennél Amit még sajnálunk, az, az hogy nem szól az anyag az elsődleges nyersanyagok szükösségéről vagy végességéről. Vannak olyan erőforrások, amelyek nem megújul, meg nem megújíthatóak és nem újulnak meg. Egyre problémásabb ez a helyzet, mert fogynak ezek a, az anyagok, nyersanyagok, és ezzel valamit tenni kell. Szintén fontos, hogy az alacsony szén dioxid kibocsátású ö, ö, gazdaság felé való elmo, elmozdulás gyakran úgy értelmezik, mint hogyha az atomenergia mellett lennénk, nem kéne ezt a megfogalmazást ö, alkalmazni. A 16-os preambulum bekezdéssel kapcsolatban e, én nem értek egyet a CCS promotálásával. Köszönöm. Grazie, non ci sono altri Köszönöm szépen, nem kért e, más árnyék előadó szót. Elmer kolléga, hogyha jól látom, akkor szót kért. Még egyszer megkérem, hogy legyen nagyon rövid. Uh, Köszönöm szépen, valóban Gratulálni szeretnék az előadónak, ez egy nagyon fontos dolog a biodiverzitás szempontjából, de elégedetlen és csalódott vagyok, hogy a jelentés ilyen nagy része és a költségvetés nagy része ilyen divatos, zöld szenvedélyekre ösztönöz és a klímaváltozással foglalkozik. Számos tudós eljutott oda, hogy a klíma riasztással kapcsolatos nézeteit megváltoztatja és a környezetvédelmi mozgalomnak ezek a nagyapói tényleg mindent elkövetnek, meg kell látni. Azt mondták, hogy a klímaváltozás megöli az emberiséget, csak egy néhány emberi lény marad meg az észak és a déli sarkon. Most van egy új könyv, ezen a héten jött ki, ahol azt mondják, hogy hangsúlyoztuk a problémát, nem olyan rossz a helyzet. Húsz évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy tönkre megy a világ, a környezet és a, a klíma, és tévedtünk, be kell látni, és most ugyanezt mondom a parlament előtt. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok megértését is, még mindig van egy pár percünk, és ezért a bizottság képviselőinek adom meg a szót, és aztán Franco kollégánknak. Köszönöm, örömmel képviselem itt az Európai Bizottságot. Én a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviselem, és a kolléganőm pedig a klímaváltozással foglalkozik. Köszönjük Franco úrnak a felszólalását, és mindenki másét is. Talán előzetes reakciót is mernék mondani, és utána Krina Szonynak megadom a szót. Elnézést hogy közbeszólok. Elnézést, hogy félbeszakítom, de csak egy percet adtam önnek, mondja az elnök asszony. Akkor nagyon gyorsan fogok beszélni. E, egy sor dologra kitért Frankó úr az integrált projektekre, és e, a LIFE e, ebből a szempontból a globális büdzsének csak 0,3%-át öleli fel, tehát rendkívül szerény programról van szó. Valójában ez csak kisegíti a többi pénzalapot, és a többi pénzalap alakulása lehetővé tenné azt, hogy a környezetvédelmi szándékok jobban megvalósuljanak, illetve van egy komplementaritása a különböző eszközök között. Van egy közös stratégiai program, amely a tagállamok és a bizottság között létezik, és ez utal a LIFE-ra, illetve a kapra is. A további tárgyalásokra van szükség, a parlamentnek pedig ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a LIFE-ot tartsák tiszteletben ami az integrált projektek hatókörét illeti, természetesen oda lehet figyelni olyan dolgokra is, mint a zaj és a városi környezet, de hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nagyon kevés a pénz, nem tud mindent felölelni, Eh, ha csak nem növeljük a költségvetést, amely egyébként a költségvetési hatóságra eh, tartozik, ez egyébként részben önök, eh, ami a tengeren túli területeket illeti, ezek nem szerepelnek specifikusan a LIFE programban. A LIFE program szerepe az az, hogy a közösségi jogszabályok végrehajtását megvalósítsa, a határon túli, a, ö, tengeren túli területek eh, vonatkozásában van egy eh, döntés. Eh, azt gondolom, hogy nem kell konkrétan utalni a tengeren túli területekre a rendelet tervezetben. Ami a költségeket illeti, itt utalnék a pénzügyi rendeletre, amely éppen három éves felülvizsgálat alatt van, és ott az héját, valamint a személyzeti, az állandó személyzet költségét szintén ott lehetne eh, megfelelőképpen tárgyalni. A kollégámnak adnám át a szót. Elnézést kérek, eh, kínasszony, de tényleg megkérném, hogy az előadónak és az árnyék előadóknak küldje el írásban a megjegyzéseit, mert ezt az utolsó három percet, amivel még rendelkezünk, az előadóknak kell, hogy adjam. Kérem a türelmüket, olyan módon haladt erről az eszmecsere, hogy egész egyszerűen nincs elegendő időnk ahhoz, hogy ön is most itt szóban elmondja a hozzászólását. Úgyhogy kérem, hogy írásban tájékoztasson bennünket, és most Frankonak adom meg a szót. Nagyon sajnálom, hogy így járt a bizottság képviselője. Először is én a magam részéről megköszönném a kollégáknak és a bizottság képviselőinek a meglátásait, osztjuk a költségvetéssel kapcsolatos aggodalmaikat. A lényeg az, hogy a, az integrált projektek ne helyettesítsék a létező projekteket, hanem ahhoz hozzáadjanak valamit. Azt reméljük, hogy hogy a LIFE és a többi program is egymás mellett fog tudni működni. Én egyébként osztom azokat a zöld rögeszméket, amelyekre itt utalás történt. Allora, vi ringrazio. Nos, akkor megköszönöm mindenkinek, és ezt az élénk vitát, eszmecserét, és egy kicsit, hogy itt felvidított bennünket a végén, a módosítók benyújtásának határidejét mindenki tudja, április 27-e 12 óra. A mai találkozónkat ezzel lezárom. A koordinátorok üléséről, aki tájékozódni kíván, annak mondom, hogy vannak delegációk, amelyeknek a, az összetételéről majd a koordinátorok kapnak információt az elkövetkezendő napokban. Minden frakciót figyelembe fogunk venni, illetve azokat a kollégákat is, amelyek jelent, akik jelentős elő, fontos jelentéseket készítettek, a függetleneket is, aztán az Algériával kapcsolatos megállapodást egyszerűsített eljárásban fogjuk kezelni, ami pedig a cop 18 kapcsolatos eljárást illeti a szocialistáké, ez mert elegendő pontjuk volt, és aztán a saját kezdeményezésű jelentés a kohéziós alapokról, az energiapolitikákról, illetve ezeknek a szerepéről a kohéziós alapokban. Ennek a kiosztása is a szocialistákhoz került, mert elég ponttal rendelkeztek. Megköszönöm a tolmácsoknak, hogy ajándékoztak nekünk még néhány percet. Elnézést kérek még egyszer a bizottságtól is, hogy egész egyszerűen nem volt eh, lehetőségünk arra, hogy ezt az egy percet kettővé varázsoljuk. Mindenkinek kellemes estét!